Szeretném megköszönni ezt az előadást, ami itt elhangzott a szakbizottságunkban. Ez egy nagyon jó munka volt, köszönöm. És tehát itt egy nagyon teljes körű tanulmányról van szó, ami az e-commerce tevékenységet átfogóan kezeli, és az akadályokat és nehézségeket kezeli, amely mindkét oldalon, az online területen, a vásárláskor és az eladás körében keletkezhetnek az internetkereskedelem területén. És ez egy nagyon fontos vélemény a szakbizottságunk munkájával kapcsolatban, annak érdekében, hogy jobban megérthessük a jól működő online kereskedelem tevékenységét, és nagyon örülök annak, hogy különböző akadályokat megismerhettünk, nagyon átfogóan mutatta be a tanulmány ezeket, és ez gyakorlatilag meg is felel annak, amit a munkacsoportunk júniusban vagy júliusban benyújtott itt a szakbizottságban, és amelyről akkor beszéltünk is. És tehát függetlenül attól, hogy milyen problémákat látunk, és hogy milyen megoldásokra van szükség, arra kell koncentrálnunk itt Európán belül. Az európai intézmények fő feladata pontosan az, hogy ezeket az akadályokat legyőzze, és hogy konszolidálja minél magasabb fokon az európai belső piacot. Hiszen nem tudjuk a fogyasztást támogatni, növelni Európában, hogyha nem koncentrálunk az e-commerce területére is. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy olyan megoldásokat kell kitalálnunk, és bevezetnünk, amelyek megfelelnek mind a fogyasztók, mind pedig az értékesítők érdekeinek. A jogászaink már foglalkoztak ezzel a témával, a bizottság és a parlament is szeptemberre kifogadni ezzel kapcsolatban munkapapírokat, például a kiskereskedelmi szavatosság biztosításával kapcsolatban is létezik már egy képlet, amely a pán-európai e-commerce területén növelheti a fogyasztói bizalmat hiszen ez egy bizalmi védjegy lehet egy olyan eszköz, amely segíthet ennek fokozásában, és ez nem csupán egy logót fog jelenteni, hanem ez valóban egy információs alapot fog, egy háromdimenzionális információs alapot fog nyújtani, amely mindenki számára fog információkkal szolgálni, akik részt vesznek az elektronikus kereskedelem területén. Ahogy ez már júliusban is elhangzott, meggyőződésem, hogy az e-commerce a gazdasági válság legyőzéséhez is hozzá tud majd járulni, és mi nekünk is meg kell tennünk a magunk részét ahhoz, hogy ez létrejöhessen. És ahogy most a bizottságunk elnöke által elmondottakat végighallgattam, és hogyha belegondolunk abba, hogy folytatni fogjuk az e-commerce területén végzett munkánkat, azt gondolom, hogy ez a szakbizottság megfelelő hely lesz arra, hogy ezeket az eszmecseréket lefolytassuk, és a különböző résztvevőivel a, ennek a fontos piacnak a részvevőivel eszmecserét folytathassunk. Nagyon szépen köszönöm, holnap a koordinátorok fognak erről beszélni. Kristen Ingström szintén szeretne hozzászólni. Yeah, I'll, I'll, I'll just... Köszönöm szépen. Csak megjegyzésem lenne a digitális árakkal kapcsolatban. A jogi bizottságban voltak a szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések kapcsolatos meglátásaink, és tulajdonképpen ugyanolyan következtetésekre jutottunk, mint ez a tanulmány a digitális tartalmat illetően. Például Svédországban láthatjuk, hogy a gyerekek már egyáltalán nem töltenek le legálisan tartalmat. Tulajdonképpen hogyha legális alternatívákat akarunk, ez jó, de ugyanakkor nincsen összeurópai legális kínálat, és nem is lesz. Például a munkacsoportunkban a Fortify 7 tagállamban eh, létezik, de 20-ban is létre, eh, jelen akarnának lenni, de ez nem fog megtörténni, mert mindegyik eh, országban a jog tulajdonosokkal tárgyalniuk kell, és hogyha ezt még 27 tel megszorozzuk, akkor ez egyszerűen lehetetlen, tehát nem megoldható. És az átláthatóság eh, szempontjából, amikor ezekkel a gyűjtőtársaságokkal tárgyalnak, és amikor a százalékokat összeadják, akkor ez sokkal több lesz, mint száz százalék. Tehát ez a, a copyrightnak, a szerzőjognak a fel, széttagoltsága, törezezettsége, ez nagyon nehéz problémát okoz az a benyomásom, hogy a bizottság nem fog egy egységes európai szerzői jogi címet javasolni. Úgy tűnik, hogy a, a, az átláthatóság ezeket a társadalmat, a szerzői jogokkal foglalkozó társaságokkal kapcsolatban nehéz probléma. Tehát a jogi bizottság nevében azt mondom, hogy a digitális piacot illetően hasonló következtetésekre jutottunk, de ha a bizottság nincs készen arra, hogy olyan dolgot tegyen, amely a, nagy, a fontos érdekelt szelek, felekkel szembe megy, akkor nem fog semmi történni, mert azok azt akarják, hogy minden így maradjon, ahogy most van hogyha a bizottság nem hajlandó ezzel szembe menni, akkor ugyanaz a helyzet fog megmaradni, mint eddig volt. Ez kár lenne. De hát ennyit akartam mondani. Nagyon hasznos, hasznos megjegyzés volt azt hiszem, hogy a koordinátorok ülésén arról is beszélünk majd, hogy egy, egy véleményt fogalmazhatunk meg, tehát hogy milyen stratégia legyen a szerzőjoggal kapcsolatban, és akkor lesz alkalom arra, hogy ezzel kapcsolatban is tárgyaljunk. Nos, hasznos volt, és a bizottság nevében is szeretne hozzászólni valaki. Önnek is megvan ugye a jelentésnek a példánya, és talán, hogyha bemutatkozna Köszönöm szépen, elnök úr. Nem a szerzői joggal kapcsolatban szeretnék szólni, hanem a jelenlegi munkáinknak a keretébe belehelyezni ezt a kérdést. Az elektronikus kereskedelmel e, kapcsolatos munkánkban ez jó pillanatban történt, mert éppen most egy közleményt készítünk elő, és különösen az online szolgáltatásokkal kapcsolatban, például a keresőmotorokkal e, kapcsolatban és a többi. E, tehát hogy a, hogyan lehet az irányelvet alkalmazni a gyakorlatban. A a közlemény, amelyet előkészítünk, az politikai jellegű, és ebben megpróbáljuk a munkákra való reagálásunkat rögzíteni, tehát hogy az különböző akadályokat, amelyek az elektronikus kereskedelmet gátolják, eh, hogyan tudjuk átlépni. Eh, mindez a tanulmány, mind a különböző munkák ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, például a különböző peres kérdéseknek a megoldása, a szállítások, a kifizetések, az adatvédelem. Szóval mindezek olyan kérdések, amelyek a bizottságnak az elképzeléseit fogja felvázolni, és az akadályok kikerülésének a módjait is. Reméljük, hogy ez a tanulmány a végén, az év vége előtt készen lesz, és akkor önik is nyomon tudják követni, hogy mi történt. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülünk, hogy ön is itt van. Mint mondtam, a tanulmányt több példányban kinyomtuk, és nem tudom, Müller úr akar-e még a végén összefoglaló megjegyzést tenni. Csak egy végső megjegyzésem lenne. Az egységes piac nagyon fontos. Itt új ö, terjesztési csatornákról van szó, amelyek széttagoltak méghozzá jobban, mint, mint például a hagyományos piacokban tehát ez nagyon paradox helyzetet teremt, és ezért a politikának valóban lépnie kellene. Elnök, azt hiszem, e, igaza van, és ezért mi is megpróbáljuk a saját elképzeléseinket kidolgozni. Hiszen világos, hogy a parlament és az általunk képviselt állampolgárok elvárják, hogy tegyünk valamit, és épp ezért a politikai támogatást szeretnénk ezen a szinten megadni. Nagyon szépen köszönöm. Arias úrral majd eh, és a munkatársaival ezt tovább folytatjuk, és lesznek döntéseink is majd ezzel kapcsolatban. Akkor most nézzük az első jelentős jelentést a nyári szünet után, ez pedig McClarkin asszonynak a jelentést tervezete, amelyet saját te, saját kezdeményezésű jelentés a szakmai képesítések elismerésről szóló irányelv végrehajtásával kapcsolatban. Ez a kérdés számunkra nagyon fontos volt, és sok munkát végeztünk már ezzel kapcsolatban. A bizottság egy zöld könyvet fog előállítani ezzel kapcsolatban, és ez most itt az alkalom arra, hogy a kulcsfontosságú szakpolitikai vonalakat felvázoljuk. McLarkin asszony a nyár során dolgozott ezzel az anyaggal kapcsolatban, és azt McLarkin asszony kap először szót, aztán az árnyék jelentős tevők. Nem tudom, hogy a zöldek nevében Schwab úr, vagy ki fog hozzászólni. Nem tudom, hogy mivel Lögrup asszony nincs itt, akkor ki fog a nevében beszélni? Um, Mrs. Turunen is here. Good morning. Uh, unfortunately, Mrs. Svensson asszony sajnos nincs itt, mivel le kellett mondani a parlamenti helyéről. Az e- bizottságnak és a teljes csapata itt van. Nos, akkor McLarkin asszony megkapja a szót, hogy bemutassa a jelentését. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt mindenkinek. Remélem, hogy jól telt a nyári szünet. Elnézést, hogy ilyen fura a hangom ma reggel. Krákogni fogok. Va, úgy tűnik, hogy allergiás vagyok arra, hogy az Európai Parlamentbe vissza kellett jönnöm dolgozni. A szakmai képesítésekről szóló jelentésem megszületett a szünet alatt, remélem, hogy majd sikerül áttekinteniük. Számos különböző európai bizottsági javaslatra épül egy értékelés jelentésre, aztán egy kiterjedt konzultációra, nyilvános konzultációra és egy zöld könyvre. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy meghívtak minket az Európai Bizottságban folytatott párbeszédekre. Köszönjük szépen, hogy ezeket a ezt lehetővé tette számunkra a bizottság. Nagyon hasznos volt ez, és köszönöm azoknak is, akik a gondolataikat megosztották velem már mindjárt a munka legelején. Minden érdekelt fél véleményét figyelembe veszem, és nagyon várom azt, hogy együttműködően tudjunk együtt dolgozni majd az árnyék jelentéstevőkkel is. Ez a jelentés lehetőséget ad arra, hogy az Európai Bizottság jövőbeli javaslataira, javaslatainak tápanyagot adjon, nagyon sok kollégámmal együtt, szakemberekkel találkoztunk, akik az Európa szerte várják azt, hogy döntések szülessenek. Segítenek abban, hogy az életminőség és a gazdaság is tovább fejlődjön. Nagyon fontosak az egységes piac szempontjából, tehát kell, hogy legyen egy olyan keretük, amiben működőképes. Ez a munkavállalók mozgása, illetve a biztonságos szolgáltatások szempontjából is nagyon fontos hatékony rendszerre van szükség, de szükségtelen költségek és adminisztratív terhek nélkül. Nagyon sokan rámutattak erre, szakmai szervezetek is, a bizottság is, a szabályozók is és a tagállamok is, hogy a jelenlegi kölcsönös elfogadási, elismerési rendszert modernizálni kell. Nagyon sok rendelkezés már elavult, sok új technológiát nem érintenek a szabályozások, és közben szociális és gazdasági változások is történtek. A 21. században szolgáltatásnyújtás vagy munkavállalás egy másik tagállamban nagyon jól jelzi azt, hogy hogyan tud az Európai Unió aktív szerepet játszani az EU egységes piacon. Reméljük azt, hogy a szabályozott, a szakmáknak a számát tudjuk növelni, különösen az egészségügyi szektorban, hogy a jelenlegi 2005-ös irányelv céljait hatékonyabban tudjuk megvalósítani. Ennek számos különböző célja van. Az egyik ezek közül az, hogy egységes szakmai képesítések elismerésének rendszere szülessen meg, magasabb legyen a szolgáltatások színvonala, és a fogyasztók, valamint a betegek védelme is jobban megvalósuljon. Úgy tűnik, hogy hatékony általánosságban ez az irányelv, és nagyjából teljesíti is ezeket a célokat. Az automatikus eh, szektoron belüli szakmák elfogadása, ez felgyorsította az elismerési folyamatot, de nagyon sok olyan eset van, ahol a jelenlegi rendelkezéseket szeretnék a tagállamok, illetve a szakmai szervezetek megváltoztatni. A 2005-ös irányelv végrehajtása számos hatóságnak rengeteg feladatot adott, és számos tagállam az átültetést nem hajtotta végre időben, és nem az, az illetékes hatóságok sem végezték el időben a munkájukat. 20, az esetek 20%-a a panaszok esetében az átültetés késlekedése miatt következett be. Aztán az illetékes hatóságok nem elég láthatóak, a szakemberek sem tudják azt, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtaniuk, és nagyon gyakran ez vezet oda, hogy visszautasítják a kérelmüket. Ezért a jelenlegi helyzet az a jellemezhető, hogy nincs meg a megfelelő bizalom. Ezért az elsődleges célunk az, hogy a bizalmat növeljük, a rendelkezések pedig gyorsak, egyszerűek és hatékonyabbak legyenek. A modern kommunikációs technológiákat fel lehet használni arra, hogy a folyamatot elősegítsék. A kapcsolattartó pontoknak hozzáférhetőeknek kell lenniük a közvélemény, a nyilvánosság számára, és segíteniük kell a hatóságokat és a szakembereket. Az Európai Bizottság rámutat arra a zöld könyvében, hogy nagyon fontos, hogy minden tagállamban világos legyen az, hogy milyen hatósághoz kell fordulni, és milyen dokumentumokat kell benyújtani. Az online jelentkezési folyamat is felgyorsíthatná az átláthatóságot, illetve felgyorsíthatná a folyamatot, és növelhetné az átláthatóságot egy online portálon össze lehetne gyűjteni azokat az információkat, amelyek a szakemberek számára fontosak, így a szakemberek és a, az illetékes hatóságok is egy helyen hozzáférhetnének. Az összes szükséges információhoz nem kéne különböző helyekről összeválogatni, mint ahogy azt ma kell nekik. Több mint 30 évvel ezelőtt már láttuk, hogy szükséges a szakmai képesek elismerésének a felgyorsítása és a megvalósítása. Azóta dolgozunk ezen. A delegált jogi aktusoknak elegendőeknek kell lenniük az Európai Bizottság szerint a jelenlegi rendelkezések módosításához, de nagyon fontos az is, hogy megfelelően át tudjuk tekinteni a helyzetet, mielőtt döntünk. Néhány helyre, konkrétumra szeretném felhívniuk a figyelmüket. Az egyik az a javaslat, ami a az önkéntes szakmai kártyát illeti. Az Európai Bizottság szerint az átláthatóság javulna, az elismerési folyamat gyorsulna, és a mobilitás, a szak, szakemberek mobilitását elősegítenénk ezzel. Mindazonáltal a nyilvános konzultáció azt mutatja, hogy még mindig sok kérdés van a megbízhatóság, a költségek és egyéb a kártyára vonatkozók jellegzetességekkel kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy egy alapos hatástanulmányt végezzünk, amiből kiderül, hogy egy ilyen szakmai kártyának milyen előnyei lesznek. Nagyon fontos az, hogy ez mindenképpen önkéntes legyen a szakember, illetve az illetékes hatóság számára is. Ez csak egy plusz rugalmasságot kell, hogy adjon. Ezért jelentem ki azt a jelentésemben, hogy az önkéntes szakmai kártyát mindig egy elektronikus rendszerrel kell megtámogatni, például a belső piaci információs rendszerrel, ami a biztonságot elősegíti. Szerintem ez a belső piaci információs rendszer, vagy IMI, rendkívül hatékony eszköz arra, hogyha a használatát kiterjesztjük, akkor az együttműködés növelni tudjuk az illetékes hatóságok között. Arra is fontos, hogyha a szakember visszaért a helyzetével, akkor arról az egész Európai Unión belül az összes illetékes hatóságot azonnal tudjuk tájékoztatni. Meg kell vizsgálni azt, hogy egy ilyen proaktív riasztási mechanizmus öm, hogyan tudja elősegíteni azt, hogy az közegészségügyet, illetve a közbiztonságot megvédjük. Ezzel a hatóság és az állampolgárok bizalma is nőhetne a rendszerben. Az a koncepció, hogy részleges hozzáférést biztosítunk, ez is megoldásnak tűnik az Európai Bizottság részére. A konzultáció azonban azt mondja, hogy gyakorlatilag nincs olyan szakmai szervezet, kormány vagy, vagy hatóság, ami szeretné, hogy ezt a, konz, ezt a koncepciót bevezessük az új irányelvbe. Félelmeik vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban ellenőrizni szkeptikusak, és nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy ennek az egészségügyi és biztonsági implikációival kapcsolatban egy nagyon alapos tanulmányt folytassunk, mielőtt egyáltalán mélyebben elgondolkozunk a témáról. A hatóságoknak nagyon fontos, hogy tényleg megbizonyosodjanak arról, hogy azon a területen, ahol a szakember dolgozni kíván, megfelelő képesítéssel rendelkezik el tudom fogadni azt, hogy van, amikor az alkalmassági vizsga vagy a három éves alkalmassági időszak eszközeit aránytalanul tudják alkalmazni. Ezért nagyon fontos, hogy vizsgáljuk azt, hogy melyik szakemberek számára fontos ezeknek a feltételeknek a betartása, és hol csak plusz teher a szakemberek és a fiatal diákok szabad mozgása esetében elmondhatjuk azt, hogy a fiatalok előtt nagyon sok akadály van. Akár a nemzetiségük alapján is megakadályozhatják őket abban, hogy más tagállamban dolgozzanak. Az közös, kölcsönös elismerés fejlesztése nagyon fontos, különösen a frissen végzett diplomások számára. A bolonyai folyamat is kapcsolódik ehhez, az IMCO erről is egy jelentést fog elfogadni a zöld könyvben is, és máshol is felmerül az, hogy harmadik országbeli képesítések elismerését is be kéne venni a rendszerben. Én szerintem már a jelenlegi rendszer is épp elég bonyolult, és ezért új országok hozzátétele a rendszerhez túl nagy terhet jelenthetne, plusz a biztonságot is csökkentheti. Az ideiglenes mobilitás a szolgáltatások ideiglenes és időszakos nyújtása fogalom pontosítandó. Ez a rendszer, hogyha megfelelően használjuk, akkor megkönnyíti a fogyasztók és a szakemberek munkáját is. A konzultáció azonban azt fette fel, hogy ez az ideiglenes mobilitás, ez fórum shoppinghoz vezethetne, ez az a legkedvezőbb fórum kiválasztásához. A tagállamok ugyanis nem konzisztens módon, nem egységesen közelítik meg a rendszert, és az irányelvnek sem sikerült egységesen meghatározni azt, hogy egy szakember hol, mennyi időre és milyen feltételekkel vállalhat munkát, ezért nagyon fontos az, hogy a, akár ideiglenes, akár a hosszú távú szolgáltatás nyújtást vállal egy szakember a mobilitás keretein belül, az az Európai Unió szempontjából mindenképpen hatékony, és a gazdaság szempontjából előnyös legyen. És végül a nyelvekkel kapcsolatban muszáj megemlíteni, hogy a szakembernek szüksége van arra, hogy a célország nyelvét megfelelően ismerje, különösen akkor, hogyha az egészségügyben kíván elhelyezkedni. Az irányelv nem eléggé világosan fogalmaz a tekintetben, hogy a tagállam hogyan tudja ellenőrizni egy jelöltnek a nyelvi képességeit, a nyelvtudását. Pedig a fogyasztók és a betegek biztonsága szempontjából rendkívül fontos az, hogy megfelelően ellenőrizzük a nyelvtudást. Ezért lehet, hogy új elemeket kell bevenni az irányelvbe, hogy az illetékes hatóság a nyelvviz, nyelvvizsgát kérhessen, vagy vizsgáztathassa a szakembert. Még néhány részre kitérek, ahol problémák merültek fel az irányelv végrehajtásával kapcsolatban az elmúlt években. Az általános kép azt mutatja, hogy a jelenlegi rendszer is nagyon sok szakember és hatóság számára már is jól működik, de vannak olyan területek, ahol a hatékonyságot növelni lehetne, és ahol a leg, a rend, jelenlegi rendelkezések modernizálása elengedhetetlenül fontos. Az önkéntes szakmai kártyával kapcsolatban még több gondolkozásra van szükség, mielőtt döntünk. Aztán olyan problémák, mint például a nyelvi kérdések, ezeket rendezni kell mindenkinek az érdekében. És végül a kommunikációs technológia foly, használtának a java, az előmozdítása felgyorsítaná az engedélyezési folyamatot, és ezt is biztosítaná, hogy a fiatal diplomásokat is kedvezően bírálják el, és az ő jelentkezésüket is egységesen bírálják el. Számomra is, és a többi um, tevő számára is nagyon fontos lenne, hogy a lehető leghamarabb elmondják a gondolataikat. A módosítók benyújtásának a határidei október 17, novemberben fogunk szavazni a jelentésről, most pedig szívesen hallgatom a véleményüket. Nagyon szépen köszönjük McLarkin asszonynak ezt a világos előadást. Nagyon világosan taglalta a különböző kérdéseket. Most akkor az árnyék jelentéstevők következnek, ismertessék a nézetéket, és hogyha valaki más is szeretne hozzászólni, akkor kérem jelentkezzen. Um, uh, Mrs. Gutierrez, asszonyt eh, üdvözlöm itt a Környezetvédelmi Bizottság árnyék jelentős tevőjeként. Jó, akkor önt is felírom. Jó, akkor kezdjük. Le Grip asszony először. So let's start with Mrs. Legrip. Jó, akkor Legrip asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a nyári szünet után találkozom itt a Belső Piaci Bizottság tagjaival egy, ebben a nagyon fontos kérdésben, és pedig a szakmai képesítések elismerése a belső piacon. Az eszmecsere amelyet a nyári szünet előtt már lefolytattuk, és nagyon fontos. Tehát a szakmai képesítések elismerésében 12 pontot jelölt ki a Bárnyi Bizottság, amely nagyon fontos a belső piac megalakítása szempontjából. Épp ezért a mai téma nagyon fontos, hiszen több hónapon át fog a parlament és a mi bizottságunk ezzel ö, foglalkozni. McLarkin asszonynak köszönöm ezt a jelentést, hiszen ez a munka, ahogy ő is mondta, ö, sok más árnyék jelentéstevővel együtti munkának az eredménye, és mindegyik jelentéstevő nagyon nyitottan fordult, illetve a jelentéstevő nagyon nyitottan fordult a különböző javaslatokhoz. És figyelembe vette a különböző álláspontokat. És az előző eszmecsere során is már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. E, nincsen ellentmondás e, e, köztünk a lényeges pontokat illetően. Majd ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a továbbiakban is és a kolléga jelentésének négy fejezetére szeretnék támaszkodni, és csak néhány megjegyzésem lenne. Első megjegyzésem. Nos, egyszerűsítés, hogy használjunk az állampolgároknak, hiszen ez a legfontosabb cél, hiszen a bürokrácia eh, lelassítja a folyamatokat. A jogorvoslat eh, elérése mindenféle úgy modern kommunikációs módszeren keresztül eh, fontos, hogy egy online portál legyen, nyilvánvalóan arra is kell figyelni, hogy a nemzeti illetékes hatóságok ezt a portált mindig is napra készen használják. Továbbra is az egyszerűsítése illetően lényeges lenne, hogy az első képzéseket harmonizáljuk, tehát az alapképzéseket, ehhez pedig be kell vonni a tagállamoknak a hatóságait. Ezen kívül talán a különböző szakmai tevékenységeket is harmonizálni kell, például az egészségügy területén. És figyelembe kell venni, hogy milyen fajta tevékenységeket folytatnak a szakemberek a különböző tagállamokban, ugyanis a képzés és a szakmai, szakma gyakorlása szempontjából lehetnek nagy különbségek. Ezen kívül a szakmai képesítésnek a bizonyítékait is harmonizálni kell, tehát, hogy a nemzeti illetékes hatóság tanúsítja a szakmai gyakorlatot. Tehát az a tagállam, ahol eredetleg gyakorolta ezt a szakmát az állampolgár. 4600 szakmát szabályoztak már, amely egy elég magas szám, és ezt csökkenteni kell. Épp ezért a szabályozott szakmáknak konvergálni kellene. A második fejezet a meglévő rendelkezéseknek az aktualizálása. Jobban meg kell magyarázni a különböző tevékenységeket, mint például az egészségügyben gyakorolt tevékenységeket, de a McClarkin jelentésben ezek részletezve vannak. Harmadik fejezet az egészségügy területén és a biztonság területén történt előrelépések. Nyilvánvalóan itt egy érzékeny kérdéset érintünk, hiszen az egészségügyben dolgozókkal szemben a követelmények különlegesek. Vannak olyan egészségügyi szakmák, ahol akár egy adhok irányelvet is várnának, várnának a szakma szabályozására. Persze nem akarjuk forradalmasítani a jogi kereteket, csak a megfelelő követelményeket szeretnénk felállítani. És itt merül fel annak a kérdése, hogy jobban kell a szakmai tevékenységeket azonosítani. Itt a, a képzés, a szakmai minősítés kérdése merül fel. És jó lenne rendelkezni arról az 27 tagállam szintjén, hogy legyen egy, a, az orvosi tevékenységeknek egy táblázata, azért, hogyha a szakembereknek a különböző tevékenységéről beszélünk, akkor mindig ugyanazt értsük alatta. a A részleges hozzáférés az egészségügy területén az szintén nagyon fontos, és különösen a harmadik országokban kicsit összetett a helyzet, amely nyugtalanító. És nyilvánvalóan a nyelvi ismeretek is nagyon fontosak. Tehát fontos, hogy a nyelvtudásuk jó legyen ezeknek a szakembereknek, de McLarkin asszony is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A negyedik fejezet a szakemberek integrációráról beszél. Ez alapvető kérdés, hiszen minden szakember szeretné hogy a szakmai szervezeteken keresztül, a nemzeti illetékes szerveken keresztül a szakma központjába tartozhassanak. Tehát, hogy elismerjék a tevékenységüket. Itt pontosabban az IMI e rendszernek a kiterjesztése, tehát nagyon fontos ezt a rendszert megerősíteni, ez a belső piaci információs rendszer. Aztán a riasztási rendszer, mind, amelyet minden szakember igényel. Erre hatékony rendszerre szükség van, és ezt minél gyorsabban fel kell állítani. Végül pedig a szakmai kártya, amely különböző kérdéseket vet fel. Persze reményeket is fűznek hozzá, vannak kísérleti tanulmányok, sokat foglalkoztak vele. Persze felmerülnek kérdőjelek is ezzel kapcsolatban, hogyan lehet ezt finanszírozni, milyen jogi kérdéseket vet fel, Ezekkel mindig foglalkozunk a parlamentben. Meggyőződésem, hogy önkéntességre kell, hogy alapuljon ez a szakmai kártya. Vannak olyanok, akik például ezt veszélynek is tartják, veszélyesnek is tartják, de szerintem Eh, hogyha a belső piac és a polgárok Európája szempontjából tekintjük ezt a kérdést, akkor eh, a szakmai kártyának eh, az önkéntes volt a nagyon fontos. És mi ezt támogatjuk, hiszen ez pontos jelzés lenne az európai politikai akarat megmutatására. Tehát támaszkodhatunk arra a tapasztalatra, amely a szakmai kártyákkal kapcsolatban már létezik, különösen az önkéntes voltát életen. Nem akarok hosszan beszélni, és majd meglátjuk, hogy a többi kollega is mit, már, mit mond. Épp megköszönöm McLarkin asszonynak ezt az elmélyült munkát, és a többi kollégával való összehangolt munkát. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Lögrip asszony. Nagyon világos és hasznos gondolatokkal járult hozzá a jelentéshez. Bányó asszony. Köszönöm, elnök úr. Ha már szót kaptam, akkor szeretnék mindenkit üdvözölni itt a szürke ég alatt, a nyári szünet utáni első napon, második napon. Számos nagyon fontos ügy áll előttünk, amelyekkel kapcsolatban konszenzusra kell jutnunk, és meg kell mutatnunk, hogy Európában nem csak szürke ég alatt tudunk élni, hanem át tud ezen sütni az értékeink napsugara. Elég gyors leszek, mert nagyon sokan kértek szót. Az egész ülés és számos találkozó alatt szeretném hangsúlyozni azt, hogy rendkívül nyitott volt a hangulat, nyitottak voltak a résztvevők. Elég gyors leszek, egészen egyszerűen én is fejezetről fejezetre szeretnék végigmenni a jelentés tervezeten, és néhány megjegyzésem lenne ehhez a kulcsfontosságú témához, ahogy azt a Lökjük asszony is mondta, a szakmai szervezetek és az összes állampolgár számára rendkívül fontos ez az ügy. Az első résszel kapcsolatban talán egy nagyon fontos gondolatot, azaz az ideiglenes oktatási szolgáltatás nyújtás fogalmát hangsúlyozni. Ez nagyon fontos szerintem ezen az ügyön belül, hogy odafigyeljünk rá, és nagyon gondosan pontosítsuk azt, hogy mit is kívánunk, annak érdekében, hogy a korábbi nyilatkozatokat ne kérdőjelezzük meg ezáltal. Ez rendkívül fontos az első résszel kapcsolatban. Továbbá az ötödik bekezdés nagyobb átláthatóságot kíván elérni a folyamat során, és az illetékes hatóságoknak lehetővé teszi azt, hogy alkalmassági vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot írjanak elő. A második bekezdésben hangsúlyozzuk egy másik nagyon fontos pontot, ez a folyamatos szakmai továbbképzéshez való hozzáférés kérdését illeti. Az Európai Bizottsága kapcsolatos tárgyalások során is azt mondom, hogy a minimus, minimum közös és elé, egységes és elismerhető képzés az rendkívül fontos, és ugyanilyen fontos az, hogy utána a folytatólagos tanulmányokat lehessen már máshol folytatni. A közös nyelvi képzés, illetve ennek az egységessége, ez is fontos, és talán a bolonyai folyamat néhány lehetőségének a továbbfejlesztésével ezt el lehet érni, de azt is végig gondolhatjuk, hogy mik azok a nehézségek, amelyeket a bolonyai folyamat felvet, és amelyekkel kapcsolatban tovább léphetnénk. A harmadik részre térnék most rá. Ez is egy nagyon fontos témával foglalkozik. A részleges hozzáférés kérdésével. Erről nem akarok sokat beszélni, hiszen már Lögrip asszony is elmondta, hogy mit gondol, amit tökéletesen osztok, az ő véleményét teljes mértékben elfogadom. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy ezt az elvet ne korlátozzuk. A részleges hozzáférést ne csak az egészségügyi szakemberekre és a biztonsághoz kapcsolódó munkát végző szakemberekre értsük illetve hogyha őrájuk értjük, akkor nagyon fontos pontosítani, hogy mit értünk a biztonság alatt. Ez a részleges hozzáférési rendszer általános problémakör kell, hogy legyen, amelyet ez a dosszié érint, és ne csak az egészségügyi biztonság területére alkalmazzuk. És végül, és most ezzel zárom is a szavaimat, hiszen nem akarom elismételni ezt, amit Lugri asszony mondott, a szakmai kártyával kapcsolatban. Nos, hát úgy gondolom, hogy mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy ez a szakmai kártya költségekkel fog járni. Tehát egy költség előny elemzést kell elvégeznünk, hogy meglássuk, hogy milyen potenciál rejlik benne, különösen a fiatalok számára, de úgy gondolom, és osztom Lögrip asszony véleményét ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ezen a ponton Európának minden állampolgárnak is, néha még nekünk, a parlamenti képviselőknek is, kétségekkel kell az európai projektet néznünk. Hiszen néha túlzásokba estünk, és akkor egy kicsit vissza kell fogni magunkat. Nagyon fontos, hogy és ez a cél, hogy a munkánk, a parlamenti munkánkban ismét legyen bizalmuk az összes tagállamnak, akik a mi klienseink, vagy felhasználók, betegek, vagy szak, szakemberek. Nagyon fontos, hogy az legyen az ambíciónk, a legmélyebb ambíciónk, hogy a fiatalok jövőjét előkészítsük. És McClarkin asszony is beszélt a fiatalok jövőjéről. Szerintem ez az ügy rendkívül fontos az ő szempontjukból, és a holnap Európája velük kell, hogy kialakuljon, és hogyha ebben a nehéz periódusban is nagy lelkesedéssel építkezünk, akkor legalább adjuk meg nekik az eszközöket. És ez a szakmai kártya szerintem egy rendkívül fontos, elengedhetetlen eszköz lenne az állampolgáraink kezében. Köszönöm. Szépen köszönjük ezt az optimizmust. Buzoly úr következik. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni McLarkin asszonynak ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy ez a jelentés tervezet áttekinti az összes kérdést, hogy javítsuk a szakmai minősítéseknek a kérdését. Nagyon sok minden egyet értek, és különösen a modern kommunikációs technológia használást felhasználását, és a, az állampolgárok jobb tájékoztatást, az, tájékoztatását az online portálokon keresztül. Talán egy kicsit világosabbá kellene tenni, hiszen a nemzeti kapcsolattartó pontok, a szolvit és a szakmai szervezeteknek az együttműködését össze kellene hangolni. Üdvözlöm az e- ideiglenes mobilitás fogalmának a bevezetését is, ugyanis a jelenlegi irányelvben ez egy problémás kérdés. Ezt az ideiglenes mobilitást meg, lenne, meg lehetne könnyíteni, hogyha e-mailen lehetne a nyilatkozatot elküldeni. Ugyanakkor, mint ahogy már a múltkor is mondtam, a nyilatkozatoknak e az egész nemzet területén érvényesnek kellene lenni, hiszen hogyha a regionális hatóságok is belavatkoznak, az nem lesz pozitív. A betegek szempontjából a szakmai biztonság fontos, de ugyanakkor el kell kerülni a túl magas szintű intézkedéseket, épp ezért egy egész EU-ra vonatkozó iránymutatás kellene az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban. Az illetékes hatóságokat ez segíteni, és egységesebb gyakorlatot teremtene. Azt hiszem, hogy az iránymutatás az talán megfelelőbb, mint egy magatartás kódex. A kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatban szükséges a harmonizáció. De az európai tanterv nem realista, épp ezért egy közös platformot kellene inkább működtetni. Aztán a minimális követelményeket illetően világossá kell tenni, hogy ezeket a legújabb tudományos és technikai fejleményekhez kell igazítani és rendszeresen megtenni. A betegek biztonságára is nagyon fint, figyelt a, az előadó, és az IMI-t is figyelembe veszi például, hogyha valaki nem gyakorolhatja már a szakmáját. A nyelvtudás is nagyon fontos a betegek biztonsága szempontjából az egészségügyben, hiszen lehetnek olyan szakemberek, akik önfoglalkoztatók, és ezért nem lehet a nyelvtudásukat ellenőrizni, épp ezért ezt hivatalosan meg kell tenni, ugyanakkor eh, nem szabad, hogy ez a eh, vizsga egy újabb akadályt jelentsen. Végül pedig a szakmai kártya eh, szempontjából szükséges egy alapos hatástanulmány, hogy megvizsgáljuk, hogy valóban hozzáadott, tehát plusz értéket hoz-e ez. A kártyát önkéntessé kell tenni, de hogyha már megvan neki ez a kártyája, akkor viszont kötelezővé kell tenni, hogy elfogadják az illetékes hatóságok, különben semmi értelme ennek a kártyának. Az IMI-re kellene építeni, amely adatvédelmi szempontból teljesen biztonságos. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők közül Turunen asszony következik, aki Dánul fog beszélni. En, øh, en rigtig god rapport, som jeg også sagde inden sommerferien, så er det et øh, godt... Köszönöm szépen ezt a nagyszerű... Köszönöm szépen ezt a nagyszerű alapot, amin rendkívül hatékony munkát tudunk majd végezni. Egyetértek azokkal a pontokkal, amiket a rugalmasságról mond, illetve arról, hogy az egyes állampolgárok számára az adminisztratív terheket csökkentsük. Ugyanakkor az egészségügyet és a biztonsági tényezőket is tiszteletben kell tartani, és ezért nagyon fontosak például mondjuk a nyelvvizsgák. De ez ne legyen akadály, ezzel is egyetértek. És az egyenlő bánásmódhoz való jog is egy olyan elv, amivel egyetértek. Szeretnék azonban néhány fontos, számunkra fontos pontot felvetni. Először is a folyamatos szakmai fejlődés. A jelentésben kifejezi azt a kívánságát, hogy a folyamatos szakmai fejlődésre szükség van, de szerintem ennél tovább kellene mennünk, és egy világos ajánlást megfogalmazni. Hangsúlyozni azt, hogy legyen joguk a szakembereknek a folyamatos szakmai fejlődéshez. Mégpedig különösen a biztonsági aspektusok tekintetében, illetve az egészségügyben, illetve az élet egész életen áttartó tanulás és az új um, kvalifikációk megszerzése szempontjából fontos. A részleges hozzáférés úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet, de hát még nem láttam olyan embert, aki ilyet szeretett volna. Tehát nem tudom, hogy ennek az ötletnek mi a mögöttes értelme lehet, hogy bujkálnak azok az emberek, akik szeretnék igénybe venni ezt a jelent lehetőséget, de én még eddig ilyet nem láttam, tehát szerintem el is vethetnénk ezt az ötletet. A következő. A képesítések iránti kereslet. Úgy gondolom, hogy túlságosan leszűkítjük a dolgokat azzal, hogyha ha megpróbáljuk a különböző tudományágakat vagy szakmai ágakat egységesíteni Európában. Nagyon sok különböző és különféle tudás, készség gyűlt össze a különböző ágazatokban Európa szerte. A parlamentben nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a szakmai szervezetek bevonásával döntsünk, és ne az brüsszeli bürokraták döntsék el azt, hogy mi a közös platform egy ágazat számára. Az ágazatban dolgozó szakembereknek kell ezt eldönteniük, hogyha európai szintet akarunk meghatározni, akkor ezt ne az ő fejük fölött tegyük meg. Ez volt a három nagyon fontos pont számunkra, de ettől eltekintve nincs kiegészíteni valónk. Nagyon jó alapot jelent már is ez a jelentés. Köszönöm. Um, Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük az árnyék jelentéstevőknek is ezt a munkát, hogy együttműködtek le McLarkin asszonynal. Nos, ki szeretne még hozzászólni? Gebhardt asszonyt is hozzáírjuk. Nézzük, hogy mindenkit felírtunk el, mert az időt is figyelembe kell vennünk de remélem, hogy az következő napi rendi pontot is röviden tudjuk venni. Mr. Juvin, Mr. Correa de Campos, Mrs. Corazza Bild, Mrs. Weiler, Mr. Schwab, Mrs. Gephardt, and did, I, did, did Mrs. Irigoyen, I wasn't sure. Nem tudom, hogy még valakit fel kellett volna írnom. Van-e még más? Uh, uh Mr. Chichi, of course. Uh, you're going to nem akartam senkit sem kihagyni. Két-három percet szeretnék adni. És majd jelezzük az időt. Nos, így tudnánk betartani az időt. Gutierrez asszony. Muchas gracias. Köszönöm szépen. És először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az elmondottakat. Egyébként majdnem minden pontban egyetértek, és ez alapvető hozzáállást is támogatom. Azt gondolom, hogy ez pontosan a megfelelő megközelítés. De mégiscsak azért ma a szándékom, hogy támogassam, de Azért szeretném elmondani azt is, hogy ennél magasabb célokat kellene kitűznünk, hiszen ennél többet is elérhetnénk, hogy egészen világosan fogalmazzak. Tehát kevesebb pontot és több elvárást kellene támasztanunk. Tehát először is a iskolai végzettségeket el kell ismernünk, és ez mindenképpen beletartozik ebbe a körbe. És gyakorlatilag, tehát a képzettségek elismerése, iskolai végzettségek elismerése, illetve a szakmai képzettségek elismerését nem választhatjuk szét, hiszen itt, hogyha egy orvosról, ügyvédről vagy ápolónőről beszélünk, őnekik van egy diplomájuk, vagy valamilyen eh, iskolai végzettségük, és nem csak a szakmai végzettségüket kell elismernünk. Például nálunk Spanyolországban nem lehet közigazgatásban dolgozni, hogyha az iskolai végzettségét nem ismerik el az embernek. Tehát van azért néhány pont, amiben mindenképpen meg kell, hogy állapodjunk, hiszen a belső piac a munkavállalóknak jogot ad arra, hogy dolgozzanak. És ez azt is jelenti, hogy a munkavállaló ismereteit is el kell tudni ismerni, és ezt szabályoznunk kell és hogyha nem sikerül közös szakmai végzettségeket elérni, akkor nem fogunk elérni semmit ezen a téren, mondjuk ezt ki egész világosan, hiszen az államok közigazgatása egyelőre a többi országból származó végzettségek elismerését megakadályozza, elutasítja, és ez jelen pillanatban egy akadályt jelent az adott államok körében. Én ezt a néppárti kollégáknak is üzenem. Hiszen ez az előírások kérdése, hiszen minél kevesebb akadály van, annál könnyebb lesz, és ezért tehát a végzettségeket el kell tudni ismerni. Tehát a, aki villanyszerelő, az villanyszerelő legyen, aki ápolónő, ápolónő, és aki orvos, az orvos. Ennél többre nincsen szükség. A továbbképzés kérdése az már így is úgyis egy társadalmi e, kérdés, hiszen gyakorlatilag a társadalom piaci piacképző szerepet is vállal, és a szakszervezetek pedig e, igyekeznek különböző e, szabályozást maguk is fölállítani, ezt nekünk e, tudnunk kell valamilyen módon lágyítani. Én magam egyébként művészettörténész docens vagyok, és nekem egész egyszerűen tudnom kell a diákjaimnak bemutatni bizonyos képeket, művészeti alkotásokat, és hogyha például egy épületet szeretnék a diákémnak bemutatni, a hallgatóinak bemutatni, akkor oda kell, hogy vegyek velük, és nem cipelhetem be az épületet az egyetemi előadóterembe. Tehát mit szeretnék ezzel mondani, hogy nagyon fontos, hogy ez a piac rendkívül gyorsan fejlődik, erre az állam nem is képes olyan gyorsan reagálni, mint amennyire szükség lenne, tehát nagyon fontos az átláthatóság és kevesebb akadály, szabályozás felállítása. Tehát a polgároknak tisztába kell lenni azért, hogy miért. Köszönöm szépen. Ön a Környezetvédelmi Bizottságnak az árnyék jelentése, tehát a bizottságtól is egy szívet melengető jelentést várunk, Zsufán úr. Elnök úr, először is a probléma az, hogy egy nagy-Britanniában képzett védőnő vagy, vagy ápolónő nem ugyanolyan képzettsége rendelkezik, mint egy Ausztriában képzett. Ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy nincsen ö, különbség köztük, ugyanis, hogyha továbbra is hangsúlyozok ezeket a különbségeket, akkor sosem sikerül semmit sem tudunk elérni. 5-10-15-20 év múlva még ugyanazt a vitát fogjuk folytatni és mivel szubszidiaritásról van szó, ahol e, nincsen európai szinten rendezve a kérdés. Tehát fogadjuk el egyszerűen, hogy a képzésben vannak különbségek. Amikor az országaik szakmai egészségügyi szakemberi azt mondják, hogy nagy veszélyben vannak azok a betegek, hogyha nem a saját országuknak a szakemberei kezelik. Tehát egy francia orvos azt fogja mondani, hogy Ausztriában, Angliában, stb. sokkal rosszabb ellátást kapnak az emberek, mint máshol. Tehát Ausztriában, Németországban vagy Nagy-Britanniában. Na most nem viccelni akarok, de azért ez az állandó érve a, a betegeknek a ö, ö, hangoztatása, az nem kell, hogy e, azt elfogadjuk. Tehát amikor azt mondják, hogy egyik országban nem olyan jól kezelik a betegeket, értéket, mint a másikban. Nos, akkor hogyan oldjuk meg a szubszidiaritás problémáját? El kell fogadni, hogy van egy 28. program, amely a nemzeti programok fölött áll. A különböző nemzeti egozmosok, a szakmai szervezetek, a kis kategóriáknak az érdekei úgyis mindig akadélyázni fog, hogy ja, ezeket a megoldásokat a szubszidiaritás miatt, ami ránk, ami kényszerül. Tehát ezt a, hagyjuk a magunk mögött ezt a nehézséget, és fogadjuk el, hogy a szakmai szervezeteknek javasoljunk egy ilyen 28. programot. Nem egy minimális programot, ugyanis a minimális program hanem azt, hogy van egy 28. program, amely fölötte áll annak a 27 nemzeti programnak. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, hogy rendkívül tapasztalatait megosztotta velünk ezen a területen, rendkívül hasznos lesz ez számunkra is, és Campos úrt is ugyanezt várjuk. Köszönöm szépen. Clarkin, o e que praticamente enumera todos os problemas. Köszönöm szépen, és nagyszerű ez, amit az jelentéstevőtől hallhattunk, és nagyon sok összefüggésre rávilágított. Hiszen gyakorlatilag rengeteg probléma merül föl a szakmai végzettségek elismerése körében, és egyébként teljesen egyet értek a javaslattal, mégpedig azzal, hogy ennek az irányelvnek minél gyorsabban hatályba kell lépnie. Azonban azért fel kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy miért is kerülnek ezek az irányelvek olyan lassan használatba. És azt gondolom, hogy ha ezt megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, ez nagyon érdekes lesz, hiszen a nemzeti szakmai szövetségek és szövetségek hát lassan, lassan reagálnak egy online portál beindítása, és eléggé lassú szokott lenni, és eh, a egyéb kérdések szabályozása is lassan lép érvénybe, és eh, én is azt gondolom, hogy jelen pillanatban a munkavállalók mobilitása túlzottan nagy sérelmet szenved a nemzeti korlátozások miatt. Itt például elhangzik az a javaslat, hogy a külső országokból származó szolgáltatók korlátozott lehetőségekkel boldogulhassanak, hiszen a shoppingot szeretnénk ezzel kizárni, és nem tudom, hogy ez viszont a gyakorlatban hogyan működhetne, hiszen hogyha mégiscsak ez bevezetésre kerülne, akkor a parlament felügyelete lesz szükséges ezen a téren, és ezt nem értem, hogy ez a gyakorlatban hogyan lesz lehetséges. A különböző szolgáltatók alapszabálynak, statútumainak az ellenőrzéséről is szó van itt, és tehát hogyha nagyon éles szabályozásokat alkalmazunk az egyes kategóriákra nézve, akkor talán az egészségügyi szektorral kellene kezdeni, majd ez, ezt követnék az ügyvédek és a többi szektor és itt végső soron nem is a fogyasztók bizalmáról van szó, hanem inkább a bizalmatlanság kiküszöböléséről van szó a piacon, és így gyakorlatilag talán inkább a szolgáltatók és szakmai szövetségek bizalmatlansága játszik itt olyan nagy szerepet. Talán az én saját országom tükrében is látszik, hogy ez lassú folyamat. Köszönöm szépen. Koráca asszony következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyszerű úgy kezdeni ismét a munkát, hogy szinte mindennel egyetérthetek, amit a kollégák mondtak. Emma munkáját nagyra értékelem, hiszen egyszerűsíteni szeretné az eljárásokat, arra akar építeni, ami már létezik, és az online eszközöket a lehető legjobban ki akarja használni. Nagyjából egyetértek az utána szólókkal is, nagyon fontos, hogy konkrét, konkrét jeleket küldjünk az európai állampolgárok felé, hogy értük dolgozunk, és releváns a munkánk. Ezért az önkéntes, ebben egyetértek Konstanz, a szakmai kártya nagyon fontos, előremutató, mm, előrelépési lehetőséget nyújt nekünk. Tudom, hogy ez az egyik bonyolult rész, de végül, szeretnék emlékeztetni rá, hogy végül múlt évben sikerült a betegek szabad mozgásáról rendelkezéseket elfogadnunk az egészségügyben, tehát ez a dolog már létezik, csak egész egyszerűen el kell ismerni azt, ennek a folyamatnak része az, hogy a szakmai képesítéseket is elfogadjuk. Hogy bárki, bármilyen orvos más európai országban is letelepedhessen és működhessen ott, dolgozhasson. Tehát nem egy új rendszert kell kiépítenünk, hanem a kulturális implikációk nélkül azon dolgozni, hogy harmonizálni tudjuk és elismerni az ő tudásukat az egész Európai Unióban. Köszönöm, elnök úr. Fájna asszony következik. Ja, <clears throat> die Kollegin Bild hat Igen, Bild kolléganőnek igaza van, van már egy irányelvünk, de Jelen pillanatban nem úgy van, hogy ölbetehetjük a kezeinket, és azt mondhatjuk, hogy rendben van, mert hiszen ez az irányelv nem kerül korrekt módon végrehajtásra. És tehát nem korrektől kerül végrehajtásra, hiszen a bizottság zöldkönyve sem kerül korrekt módon végrehajtásra, hiszen különben nem kellene ezt az eszmecserét az egyszerűsítésről és javításról végre lefolytatnunk. Tehát gyakorlatilag eléggé paradox az, hogy néhány tagállam szakmai szövetségei részéről látszik az, hogy mindenütt, ahol nagyon sürgősen szükség lenne kvalifikált szakemberekre, ott nagyon gyorsan megtalálják a lehetőségeket, utat, módot arra, hogy ezeket az akadályokat, küszöböket, elismeréseket végrehajtsák a gyakorlatban, és hogy ezeket le lehessen győzni. Például gondoljunk csak az orvosokra, akik időközben már hiánycikká váltak majdnem mindenhol Európában. Itt sikerült, vagy az ápoló e, személyzetnél is szinte alig van már-már probléma, hiszen sikerült ezeket a kvalifikált e, erőkre szükség van, és ezért erre látszik, hogy lehetőséget lehetett találni. Vagyis meg kellene azt néznünk, hogy mi az, amit egész Európába kötelező érvényűen beszeretnénk vezetni. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmai igazolványt vagy kártyát, ami jelen pillanatban még nem létezik, én ezt érdekesnek tartom, ahogy ezt a bizottság javasolta, illetve a jelentés tevő is javasolt, hogy egy egységes szakmai igazolványt vezessünk be, ez egy megoldás lehetne. Az online rendszerek vagy igazolványok viszont, ha nincsen politikai akarat, nem fog segíteni, és ezért is a tagállamoknak, nekünk, talán a nemzeti parlamenti képviselő kollégáinkkal együtt talán komolyan végig kellene gondolniuk, lehet, hogy egy videokonferencia keretében kellene erre utat, módot találni, hogy a tagállamok saját maguk részéről is kezdeményezők legyenek, és segítsék a munkavállalók szabad költözködését. Még egy utolsó pont, ahogy ezt már ez előttem talán mely a Dán kolléganő elmondta, helyesnek tartom azt, hogy a nemzeti hagyományokat figyelembe kell venni. Nekünk például duális rendszerünk van Németországban, ami gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egy szak főiskolai képesítéssel egyenértékű nálunk, és Luxemburgban, Ausztriában is vannak például kézműves képzések, amik egyébként az első irányelve nagyszerűen bekerültek, és nem is volt velük probléma a gyakorlatban. Ilyen problémákat viszont nem szabad, hogy most külön elhelyezzünk a második irányelvel a gyakorlati alkalmazásba. Tehát igyekeznünk kell, hogy az, ami jól működött az első irányelvben, és amiben mindenki egyetért, az most nehogy eltűnjön a második irányelvből. Köszönöm. Um, thank you very much. Köszönjük szépen. Végül Schwab úr, és aztán Gephardt asszony. Köszönöm szépen, sokat már nem is tudok elmondani, hiszen gyakorlatilag itt az szakbizottságban tulajdonképpen nagyjából egyetértünk, és Clarkin kolléganő jelentésével abszolút egyetértünk, azonban van egy egész sor olyan pont, amit még ránk ki lehetne emelni, és szeretnék rámutatni arra, hogy a javaslat a szakmai igazolvány vagy szakmai kártyával kapcsolatban nagyon fontos kimutatni, hogy milyen hozzáadott értéke ennek az igazolványnak, és akkor ezt támogatni tudnánk, és nagyon fontos lenne az is, hogy McClarkin kolléganővel együtt, eh, én is egyetértek azzal, hogy a 800 szakma egy negyede eh, gyakorlatilag egyes tagállamokban is végig gondolandó, például nem tudom, hogy a bárki, vár men szakmát például most annyira le kellene kezelnünk Európa szente. Akkor én még megnéztem egy másik jelentést ezzel kapcsolatban, és szeretném a kollégákkal megosztani a véleményemet, ugyanis két harmada, legalábbis a Szolvics statisztika szerint a problémák két harmada, ami szakmai elismerésekkel függnek össze, azok majdnem kétharmadukban csak négy tagállamból származnak, és ezért talán érdemes lenne megvizsgálni, hogy vajon miért két-harmada a szakmai elismeréseknek csupán négy tagállamból származnak. Gepard asszony, elnézést, elnézést, kérem, folytatnám, de szívesen megadom önnek ezt a papírt, csak azért, hogy ön is elolvashassa ezt az információt. Köszönöm. And Gephardt. asszony. Igen, köszönöm szépen. Igen, én is ezt a jelentést szeretném dicsérni, mert hiszen rengeteg jó dolgot tartalmaz, de azt gondolom, hogy azért tartalmaz néhány még javítandó dolgot is, és én azt tartanám kívánatosnak, hogyha még jóval erőteljesebben arra koncentrálnánk, hogy azt, amit már eddig elértünk, az eddigi irányelvekkel, mégpedig a szabad költözködés, legalábbis papíron már sikerült biztosítanunk, ezek továbbra is abba az irányba mutassanak, ami irányba mi haladni szeretnénk. És pont az tudomány és egyéb más területeken vannak automatikus kölcsönös elismerési mechanizmusaink. Hogyha ezeket most megkérdőjeleznénk majd a jövőben, ez nagyon nagy problémát jelentene, hiszen már vannak ilyen automatizmusok, és én ezt például ebben a jelentéssel kapcsolatban látok ilyen nehézségeket, tehát ezekre még talán jobban kellene koncentrálnunk, és még arra is talán jobban kellene koncentrálnunk, hogy a tagállam felelőssége az irányelvek végrehajtásával kapcsolatban milyen erős, mert hiszen ezekre ugyan történik utalás a jelentésben, meklárkin asszony, de én azt gondolom, hogy a tagállami felelősség kérdésére még jóval erőteljesebben utalnunk kellene a végrehajtással kapcsolatban, tehát az, ami európai szinten, itt az Európai Parlament részéről, de a bizottsági, illetve az Európai Parlamenti részekről mi az, amit valóban végre kell hajtani annak érdekében, hogy az európai polgárok ebből valóban profitálhassanak. Én azt gondolom, hogy ezt a szempontot még az önjelentésében erősítenünk kell, McLaren asszony. Egyébként még szeretnék valamit megkérdezni, még pedig a részleges, idéglenes hozzáféréssel kapcsolatban. Igen, azt gondolom, hogy néha ez a részleges vagy időszakos hozzáférés szükséges lehet, nem is kérdőjelezem meg, de számomra ez nem annyira lényeges kérdés. Ez a részleges hozzáférés, vagy idő, idéglenes hozzáférés, ez ahhoz is vezethet, hogy széttöredezik a törvényhozás, és ez tehát megnehezítheti ezt a kérdést, ezért is nagy figyelemmel kellene ezt a kérdéskört kezelnünk, hiszen ez gyakorlatilag néhány szakma számára egy segítségként gondoltuk bevezetni, de vigyázzunk, hogy nehogy ez visszaüssön, és gyakorlatilag akár megnehezíthesse végül a gyakorlatban a kvalifikáció elismerését, például a páciens jogok pontokkal kapcsolatban. A nyolcas ponttal kapcsolatban vannak reklementált szakmák a jelentésben. Valóban léteznek olyan szakmák, ahol ezek a reglementált pontok nehézséget jelenthetnek, azonban ezek biztosítják később a szakma gyakorlása során a megkívánt minőséget is. Tehát nagyon vigyázzunk arra, hogy itt egész fontosan kell fogalmaznunk azt illetően, hogy ön mit ért az alatt, hogy e, milyen módon kellene csökkenteni a reklementált szakmák számát, de akkor ez milyen kritériumok alapján történne, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet csak így egyszerűen globálisan beírni egy ilyen mondatot, hogy hiszen a reklementált szakmák néha okot jelentenek arra, hogy miért is fizetik ezeket jobban. Tehát ezért vigyázzunk, hogy nehogy ezek a reklementált szakmák később ilyen betanított szakmákká e, válhassanak, majd ezután gyakorlatilag egy alacsonyabb értéket jelentsenek a munkavállalóink számára. Van még egy további pont, ez pedig ez a szakmai kártya, a szakmai igazolvány. Ez szívügyem. Hiszen természetesen mindez önkéntes módon történne a szakma gyakorlói számára. Tehát senkit nem lehet kötelezni arra, hogy ő beszerezze magának ezt a szakmai kártyát. Azonban én azért nagyon örülnék, hogyha sikerülne pozitívabban kidomborítani ennek a, a kártyának az előnyeit, hiszen rendkívül sok kérdést kell még tisztáznunk, de nem mindig ezeket a problémákat állítsuk előtérbe, hanem a hozzáadott értéket próbáljuk meg inkább kidomborítani, aláhúzni, hogy miért mik azok az előnyök, amik egy ilyen kártyával együtt járnak, és hogy a a hatóságok, a szakhatóságok szemszögéből az egyes tagállamokban milyen előnyöket jelenthet egy ilyen kártya birtoklása. Most, hogy utána ez hogyan fog lebonyolódni a gyakorlatban, milyen kritériumok szükségesek majd ennek a kártyának a kiadásához, ez inkább legyen háttérben tárgyalva, tehát ne ez legyen az előtérben tárgyalt téma, mert hiszen nekünk politikailag ezt a pontot kellene kidomborítani. Tehát ne a problémákat mutassuk be rögtön és tárgyaljuk előtérben, hanem inkább az elérendő célt helyezzük előtérbe. Köszönöm. Uh, Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a, ezeket a megjegyzéseket. Nagyon értékes vita lesz ez ehhez a karathoz. Most pedig akkor Jürgen Tícsert szeretném felkérni, hogy tegye meg a megjegyzéseit, de először köszönjük neki eh, azt a vezető szerepet, amit a konzultációk során játszott. És különösen azt szeretném eh, megköszönni, hogy a szakértői csoportokban való munkában eh, ilyen szívesen fogadott bennünket, és számunkra nagyon fontos volt ez, hogy jobban átláthassuk ezeket a kérdéseket és az új keretegyezménynek ez az egyik előnye, és ezt ő pontosan betartotta, tehát nagyon nyitottan fogadott bennünket. Tehát Jorgen Teacher körülbelül 5 percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, köszönöm ezeket a kedves szavakat, de én ezt szeretném inkább a jelentéstevő felé fordítani, mert egy nagyon összetett problémával kapcsolatban világosan szólt. Nem fogom igénybe venni az öt percet. A bizottságnak van egy zöld könyve, tehát még nem végleges az álláspontja, és épp ezért gondosan meghallgatjuk majd, és figyelembe vesszük az Európai Parlamentnek a saját kezdeményezési jelentését. Emlékeztetni szeretném lehetőségnek arra, hogy ez az egységes piaci jogi aktusnak a része ez a kérdés. Tehát, hogy hogyan tudjuk az állampolgároknak a bizalmát megerősíteni az egységes piacban, közegészségügyügy, biztonság, ilyen kérdések területén, amely fontos az állampolgárok számára. Ugyanakkor van egy másik jelentős elem is, amely már neve, nehezebb kérdés, ez pedig a gazdasági növekedés kérdése. Épp ezért ragaszkodik az e, e, bizottság ennyire, hiszen hogyha ehhez a kérdéshez, hiszen hogyha nem növekedik a gazdaság, akkor hogy tudjuk a többi célt elérni. Nos, ilyen háttérből kiindulva lenne két megjegyzésem. Az egyik a négyes kérdéssel kapcsolatban. Ez az ideiglenes szolgáltatás nyújtás nyilvánvalóan itt megvan a nyilatkozati rendszer. Két évvel ezelőtt az Európai Unió úgy döntött, hogy a szakmai képesítések előzetes ellenőrzését csak a közegészségügy és a biztonság szerületén fogjuk követelni. Tehát akkor mi mást kell világossá tenni újra kell kezdeni azt a vitát, amelyet az előző irányelvvel kapcsolatban folytattuk. 2002-ben vezettük be ezt a fogalmat, és mindez kudarchoz vezetett, és, és csak a, a bíróságnak a joghatóságáról szóltunk ebben az irányelvben. Na most a kérdés az, hogy újra indítsuk-e ezt a vitát az ideiglenes szolgáltatás területén? Van itt szükség több szabályra? Önök a, határok, a határokon átlépő fogyasztókkal kapcsolatban is felvetettek egy kérdést. E, ez valóban fontos, de a többi az ideiglenes szolgáltatások kapcsolatban már létezik. Még egy megjegyzésem lenne a növekedés e, e, figyelembe véve, ez a részleges hozzáférésnek az elve. Egyetértek a jelentéstevő véleményevel. Ezt nem az Európai Bizottság dolgozta ki ezt az elvet, hanem a bíróság. Tehát akkor szükséges világosá tenni, hiszen valaki a, szak, a saját származási országából kiindulva egy másik tagállamban szeretné a szakmáját gyakorolni, arról van szó. Ha megnézem a 13-as pontot, nem csak a biztonsági, hanem a, az egészségügyi szempontokra is utalnak, és megint csak a bíróság joghatóságára utalnék, ilyen messzire akarunk menni. Tehát ez valóban problémás, de nem igazán biztos, hogy ezt világosá kell tenni. A jelenlegi státusz az a joggyakorlattal kapcsolatos, ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos, hiszen itt a tagállamok úgyis megváltoztatják a saját megoldásukat a bírósági ítéletenek megfelelően. A szakmai kártyát illetően a jelentéstevő megjegyzései valóban érvényesek, és szeretnénk az októberi egységes piaci fórumon beszélni erről. Szakemberekkel foglalkozunk a technikai aspektusokkal, és hogyha önök hasznosnak tartják, hogy a fórum előtt a bizottsággal újból kapcsolatot teremtsenek. Mi erre nyitottak vagyunk, nem tudom, hogy ennek most egy ilyen reflection groupnak kell lenni, tehát egy olyan csoportnak, akik erről gondolkodnak, vagy egy más formában, nekünk mindegy. No, betartottam az öt percet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. McClarkin asszony kap akkor szót, hogy ezt összefoglalja és végső megjegyzéseket is tegyen, és az ütemtervet is meghatározza. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, hiszen tudom, hogy még sok feladatunk van ma. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek és az összes hozzászólónak a, a rendkívül hasznos hozzászólásait. Biztos vagyok benne, hogy a reményeket és az aspirációkat, valamint a szakmai szervezetek, a, szakemberek és az állampolgárok kívánságait tükrözzük itt. Reméljük, hogy sikerül elérni azt, amit szeretnének. A mi feladatunk ebben a szakbizottságban, ezen a jelentésen keresztül, hogy segítsünk az Európai Bizottságnak, elmondjuk nekik, hogy mit gondolunk, illetve tükrözzük a konzultációban a válaszadók véleményét, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy meghallgattuk a szakembereket és az állampolgárokat, akik szeretnék felülvizsgálni ezt az irányelvet. Tovább a konzultációban kapott válaszok és a bizottságunk legtöbb tagja nem azt akarja, hogy bonyolítsuk az életünket, hanem javítani szeretnénk a jogszabályokat. És van még egy pont, ami rendkívül fontos, ha felül akarjuk vizsgálni ezt az irányelvet, és a munkavállalók szabad mozgását el akarjuk ezt segíteni, ez az, hogy a nemzeti szintű végrehajtás kulcsfontosságú. Tisztában kell lennünk, és tisztában kell lennünk a tagállamoknak is azzal, hogy a folyamatosan nyomon követjük azt, hogy hogyan hajtják végre a rendelkezéseket. Hogyha egy illetékes hatóság nem hajtja végre ezt az irányelvet, akkor nem lesz meg a fogyasztóknak az a véle, védelme, és nem valósul meg a munkavállalók szabad mozgása, ahogy szeretnénk. Ezért az Európai Bizottság felé is szeretném azt jelezni, hogy ők is hangsúlyozzák a tanács felé ezt az aspektust a későbbiekben, amelyben lehet elnök. Köszönöm szépen. Akkor eh, igen, igen, a menetrend. Igen, nagyon lelkes voltam. Akkor az árnyékjelentéstevői ülésekkel kapcsolatban szeretném tájékoztatni ön, őket, hogy a két Strasburgi plenáris héten Strasbourgban lesz ülés, és um, a bizottság képviselőjét is meghívjuk erre. Néhány módosító indítvány biztos lesz, de szerintem lesz egy kompromisszum, amit a 17. határidőig el tudunk érni. Elnök, én is szeretném megerősíteni, és ez minden képviselő számára fontos, hogy szeptember 19-én lesz egy másik videokonferencia a német Bundestag illetékes szakbizottságával, fél hatkor lesz, nem is tudom pontosan hol, valószínűleg ebben a teremben, vagy egyik szomszédos teremben. Nagyon szeretném, hogyha legalább az árnyékjelentéstevők, de más képviselők is itt lennének, hiszen a Bundestag szakbizottsága valószínűleg teljes létszámában ott lesz. És a nemzeti parlamentekkel is fogunk találkozni és konzultálni. 2Q2-ben a második emeleten, ez egy nagyobb terem, 19-én lesz ez is. Aztán a módosítókkal kapcsolatos eszmecserére sort fog, sor fog kerülni. Október 17-én szavazunk a szakbizottságban McLarkin asszony jelentéséről, és a novemberi plenárison kerül majd napirendre. A bizottság is valószínűleg a javaslatait addig formálisan megfogalmazza, Reméljük, hogy erre karácsony előtt sor kerül, de lehet, hogy akkoriban, vagy karácsony után, akkor lesznek meg tehát a végső javaslatok. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt ebben a vitában. És most tovább lépünk egy másik érdekes vitára. Ezek véleménytervezetek, amelyek most kerülnek először sorra. Néhány percet adnék azoknak az embereknek, akik ezen véleménytervezetek vitáján nem akarnak részt venni, hogy csendben elhagyják a termet. De addig is elmondom, hogy az első vélemény, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak adunk, akiknek saját kezdeményezésű jelentésük készül a kereskedelmi és befektetési akadályokról. Lögri Passzony ennek a véleménynek az előadója, Árnyék előadók is vannak, Vendegászt asszony, Lokegár úr, aki itt van, Kánfár úr, aki nincs itt, nem tudom, hogy Rúra asszony fogja esetleg helyettesíteni őt. Rúra asszony? Jó, a zöldektől valaki biztos hozzá fog szólni. És az ECR részéről én vagyok az árnyék előadó. Úgyhogy én is hozzá fogok szólni. Most pedig Lögrip asszonynak adom meg a szót, hogy megnyitja a véleményéről a vitát. Köszönöm szépen! Nagyszerű lehetőség számunkra, hogy a kereskedelmi és befektetési akadályokról megkezdjük a vitát. Múlt márciusban az Európai Bizottság ezekről egy jelentést fogadott el, annak érdekében, hogy meghatározzák azt, hogy milyen irányokban léphetnénk tovább, hogy ezeket a nem vállami jellegű kereskedelmi akadályokat lebontsuk, amelyek a gazdasági partnereinkkel folytatott kereskedemet akadályozzák. Az Európai Bizottság bejelentette ebben a dokumentumban, és stratégiai dokumentumban, az e- Európa 2020-as stratégiai dokumentumban, hogy kívánsz foglalkozni ezzel a témával. A kereskedelmi politikának nem a vámok csökkentése a célja, hanem az, hogy a nem vám jellegű szabályozási akadályokat lebontsuk hiszen ezek az akadályok nagyon fontos akadályt jelentenek az európai vállalkozások számára a tekintetben, hogy stratégiai fontosságú partnereink piacaihoz hozzáférjenek. Brazília, Japán, India, Kína, Brazília és az Egyesült Államok, Argentína, ezek közül a legfontosabbak. Brazíliával és Argentinával kapcsolatban kétoldalú szabadkereskedelmi egyezményekről tárgyalunk. A bizottság, az Európai Bizottság célja, amit a nagyon érdekes és olvasmányos, tehát tényleg nagyon olvasmányosan, kellemesen olvasható ez a dokumentum, hogy mindenkinek ajánlom, azt szeretné, hogy biztosíthassuk azt, hogy az európai vállalkozásokat ne fosszák meg a legitim hozzáférési lehetőségtől a partnerek piacán. Ezért nagyon fontos, hogy a kölcsönösség elve érvényesüljön, akkor, amikor a protekcionizmust próbáljuk lebontani. Nem, nem, lehet, nem cél az, hogy a kereskedelmi kapcsolatok, a prosperitás vagy a növekedést akadályozó öm, lépéseket fogadjunk el. Az Európai Unió GDP-ét fél százalékkal lehetne növelni, hogyha ezeket a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat a fő kereskedelmi partnereinkkel sikerülne lebontani. A vállalkozások növekedése és a gazdasági szempontok is nagyon fontossá teszik ezt a témát. A közbeszerzési piachoz való hozzáférés, a szem, szellemi tulajdonjogok védelme, illetve az alapanyagok és nyersanyagok területe különösen azok a, a azok a ritka földfémek, amelyeket Kína nagymértékben előállít, ezek azok a területek, ahol rendkívül fontos ez a téma. Az Európai Bizottság márciusban azt javasolta, hogy közös erőfeszítéseket tegyünk el az Európai Bizottság az összes delegációja, amik a világszerte jelen vannak, illetve a tagállamok kompetens hogy egy hangon szólaljunk fel, és egy hangon folytassuk a tárgyalásokat a kereskedelmi partnereinkkel, hogy ezeket az akadályokat le tudjuk bontani. Az INTA szakbizottság az illetékes, a parlamenten belül az ő kérésükre egy véleménytervezetet fogalmaztam meg, a, hiszen a mi bizottságunk is kompetens ebben a témában. Azt szerettem volna, hogyha ragasz, hangsúlyoznánk azt, hogy mennyire fontos a már megkezdett munkát folytatni a tagállamokban és az Európai Bizottságban is, annak érdekében, hogy a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat csökkentsük, hogy az európai ö, vállalatok hozzáférjenek a partnereink piacához. Második, egy jelentősebb rendelkezések közötti konvergencia és a közös hangon való nemzetközi fellépés lenne a fontos cél. Az Európai Unió és stratégiai partnereink közös célokkal fordultak, vagy vetsznek részt a tárgyalásokban, például az Észak-Atlanti Kereskedelmi Tanács is szeretné folytatni és kiterjeszteni ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy tehát ennek következében eredményeket, konkrét eredményeket érhetünk el. Aztán a közbeszerzések, és most uh, Rúle asszony közbeszerzésekről szóló jelentésére is visszautalok, tehát itt is rendkívül fontos témáról van szó, még nagyon hosszú utat kell megtennünk, a kereskedelmi partnereink közbeszerzési piacainak is épp annyira nyitottaknak kellene lenni felénk, mint amilyen nyitott a mi piacunk ő feléjük. Ezért egy olyan eszközre lenne szükség, ami biztosítja a hozzáférés és biztosítsa a kölcsönösséget is a felek között. Várjuk azt, hogy az Európai Bizottság bemutassa ezt az eszközt különösen a Kínával való kapcsolatunk területén fontos, hogy ezt a területet nagyon szoros figyelemmel kövessük, hogy mi zajlik ezen a területen. Szeretnénk az egységes a közbeszerzési megállapodásba bevonni Kínát is, de kizárólag a kölcsönösség alapján. Nagyon fontos a dialógus és az együttműködés a fő kereskedelmi partnereinkkel két másik területen is, amelyek a, az állampolgárok számára nagyon fontosak. Ez az a termékek biztonságának a kérdése, illetve a szellemi tulajdonjogoknak a védelme. Hát nagyon röviden kellett fogalmaznom, elnök úr, de mégis ennek ellenére megpróbáltam a különböző megfigyeléseket, megjegyzéseket belevenni, megpróbálom a most elhangzó kiegészítő megjegyzéseket is integrálni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Világos volt ez a magyarázat, és ez egy jó jelentés, és ez a 2020-as vezető dokumentumhoz is szorosan kapcsolódik. Nos, akkor halljuk a megjegyzéseket. Pendegász asszony fog hozzászólni, és ez az első ez, ö, szocialista árnyék jelentéstevői munkája. Szeretném megköszönni Le Grip asszonynak a munkáját. Egyetértek azzal, hogy fontos, egyenlő esélyeket biztosítani a közbeszerzési piacon, és pedig úgy, hogy a szabályokat világossá tesszük. Ugyanakkor, amikor Kíniát belevesszük ebbe, ahol a közbeszerzésnek jelentős akadályi vannak, az meglep. Az EU kereskedelmi partnerei illetően még vannak olyan kereskedelmi lehetőségek stratégiai területeken, Eh, amelyeket ki lehetne használni, megszüntetni a befektetési eh, korlátokat. A kormányokkal eh, meg tárgyalt közbeszerzési megállapodásokat figyelembe kell venni. Én úgy hiszem, hogy hangsúlyozni kell az EU OS e szabályok konvergenciáját és a különböző normáknak a közelítését. Valószínűleg 122 milliárd eurót tudna ezt teremteni. A bizottságot arra ösztönözzük, hogy a különböző parlamenti közgyűlések és más szervezeteket vonjuk be, hogy egymás tapasztalatait kicserelhessük. Végül pedig ne feledjük el, a, hogy a kereskedelem milyen fontos szerepet játszik a fenntartható ö, fejlődésben, nem csak az EU-ban, hanem máshol is. Hogyha a különböző normákat kikezdjük, akkor ez mi, bennünkre, ránk is hatással lesz. Lokegárd úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A nyári szunt után kellemes itt lenni újból és azt látni, hogy fel tudjuk a szálakat újból szedni, amelyeket a nyári szünet előtt nem vartunk el. A jelentéstevő munkáját nagyra értékelem, és együtt ér, egyetértek a, az öt ponttal, amelyet említett, és ez a az EU-Kína vita, amely a holnap kerül majd napirendre, ezzel kapcsolatos jelentésemmel itt vannak párhuzamok. Egyik kérdésem a beruházásokkal kapcsolatos. az én véleményemben is foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, de szerintem ebbe mélyebben is bele lehetne menni. Több szakemberrel is beszéltem az én véleményemmel kapcsolatban. A beruházás kérdése e, ebben a jelentésben is e, talán megemlíthető lenne. Aztán van egy utalás a kettes cikkben és pedig remélkedik abban, hogy a partnereknek némelyike eh, majd reagál erre. Itt a némelyik szóval van problémám. Fel lehetne őket sorolni? Vagy ez itt csak egy nyelvi eh, hiba, vagy pedig konkrét országokról van itt szó talán, hogy ezt világosabbá tennénk, az jó lenne. De azért lényegében egyetértek a dolgokkal. Köszönöm szépen. Rüle úr, asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak a javaslatért, és támogatom a második pontot, ami a standardizálás és szabványosításra szeretne koncentrálni, de én még azért szeretném javasolni, hogy itt még alaposabb, részletesebb vitákra van szükség a bizottságban, mert pontosan a közbeszerzések során nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, mérlegelni kell. És a meglévő irányelven már szerepel az a lehetőség, hogy ha rendkívül alacsony ajánlat érkezik, akkor azt el lehessen utasítani. Hogy most a tagállamok mit tesznek, az egy más kérdés, de azért bele kellene gondolni, hogy miért nem teszik meg, ha nem teszik meg. De én azt gondolom, hogy a kérdés az az, hogy ha megpróbálunk más szabályozásokat bevezetni, akkor eh, az mennyit segít, hogyha már a meglévő szabályozásokat sem alkalmazzák. És a, tehát a közbeszerzések során, hogyha túlzottan a protekcionizmus irányába is elmozdulható eszköztárra helyezzük a hangsúlyt, ez szerintem kérdéses lehet. Tehát nagyon fontos lenne végig gondolni, hogy milyen eszköztár az, ami itt segíthet. És talán még egy utalást hadd tegyek. Az a tény, hogy Európa bá, Európában ezt a megállapodást elég restriktív módon alkalmazta, ezt nem kívánhatjuk meg másoktól is, más tagállamoktól is. Én azt gondolom, hogy talán az lenne inkább a cél, hogy mi ne alkalmazzuk olyan restriktív módon ezeket a megállapodásokat, és éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy olyan számokat vannak egyébként előttünk, hogy a közbeszerzéseknek 1,3 százaléka az, amely már súrolja ezeket a határokat, tehát akkor meg kellene tudnunk azt, hogy a közbeszerzések ter- szerep- területén ezek a restrikciók milyen szerepet játszanak. Köszönjük szépen. Most árnyék jelentéstevőként szeretném kiegészíteni, amit hallottunk. Nagyon jó a keret, Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyekről a kollégák is említettek, különösen Pendergát asszony, aki a beszerzéssel kapcsolatban azt mutatta, hogy a bizottság jelentése ezzel kapcsolatban azért nem sokat mond, itt azt mondja, hogy az amerikai közbeszerzéseknek az alacsony szintje az meglepő, de szerintem ezzel foglalkozni kell. Én magam jártam Japánban, ahol a közbeszerzés is egy olyan terület, amelyben az európai vállalkozások számára előnyel járnak. Aztán szeretnék az egész kérdéssel kapcsolatban további anyagot látni, és pedig a technikai előírásoknak a konkrét említése. Tehát nincsen a tesztelési normáknak kölcsönös elismerése, különösen az USA és usa és Kínával ahol az európai tesztelési módszereket nem fogadják el. Tehát ezek mind ilyen nem tarifális korlátok. És sok esetben hiányzik a tudományon, tudományos eredményeken alapuló bizonyítékok, például az egészségügyben, tehát vannak olyan dolgok, amelyeket egész egyszerűen nem fogadnak el más országokban. Tehát ezért nagyon örülök, hogy Lögrip asszony beszélt a normákról, az előírásokról, hiszen e, ez a bizottságunk hatáskörébe, illetékeségébe tartozik, és biztosítanunk kell, hogy a különböző normák azok világosan e, látszanak aztán a transatlanti eh, gazdasági tanácssal való kapcsolatunkat ki kellene használni, és új területeken és most kialakuló területeken ezen keretek között meg kellene vizsgálni a, a különböző szabványokat, tehát nem új kereskedelmi korlátokat akarunk felállítani új technológiai területeken. Tehát az egész világnak azt kellene mutatni, hogy az újra kialakuló technológiákkal kapcsolatban új normákat kell, szabványokat kell kidolgozni, és különösen Kínának és Japánnak meg kellene mutatni, hogy ezek azok a területek, amelyeken elő kellene, előre kellene haladnunk. Végül pedig a vám kérdését is említeni kellene, mert ez is a hatáskörünkbe tartozik. És a bizottság rámutatott a bürokratikus vám alapú korlátokra. Tehát ez vezet el a végső megjegyzésünk, megjegyzésemhez, hogyha valami olyat tudnánk itt megfogalmazni, amelyek szerint lehet, hogy ezek a nemzetközi kereskedelem területébe tartozik, de akik a belső piacsal foglalkoznak, azok is érint kitéve vannak, mert mi már is foglalkozunk ezekkel, hiszen ezek például a beruházásokat akadályozzák, az, hogy nincsenek megfelelő szabványok, és a többi. Tehát a belső piac területén foglalkozunk mi ezekkel a kérdésekkel, és Pascal Lamy korábbi kereskedelmi biztos is mondta, hogy az európai Unió a belső piaci technológia területén vezető szerepet játszik. És épp ezért a bizottságunknak, a tagjainak a kereskedelmi főigazgatósággal szorosabban kell el, együttműködni, és örülök, hogy itt van a biztos. És én a Transatlanti Gazdasági Tanács irányító bizottságának tagja vagyok, és Szerintem meg kellene kérnünk az Egyesült Államok delegációját, a Kereskedelmi Bizottsági kollégákkal együtt, hogy jobban folyanak bele ebbe a folyamatba, és hatékonyabbá, azért, hogy hatékonyabbá tegyük a munkát. Tehát valami ilyesmit kellene tennünk, és Moreira kell kolléga, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak a bizottság, elnöke, biztosan örülne ilyenfajta együttműködésnek. Jó, ennyit akartam, mint árnyék jelentéstevő mondani. Van-e valaki, aki még szeretne hozzászólni? Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, azt gondolom, hogy már ezzel kapcsolatban is sokat hallhattunk, és ezért három pontra szeretnék most koncentrálni. Először is Le Grip kolléganőnek gratulálok az állásfoglalásához, jelentéséhez nagyon kiegyensúlyozott kombinációt alkot különböző szempontok között, és hogyha a globalizációt veszük figyelembe, akkor ez egyre fontosabbá válik ez a témakör, és talán éppen az Európai Unió és az USA közötti együttműködésre vonatkozóan itt nem szorítkozik csupán azokra a pontokra, amelyek már eddig is mindig elhangzottak, hanem gyakorlatilag azzal is foglalkozik, hogy mit tehetünk mi, mint szakbizottság, belső piaci szakbizottság, hogy a kölcsönös kereskedelmet hatékonyabbá tehessünk, hiszen eddig nem járt olyan nagy szerencsével az, amit eddig sikerült tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon üdvözlendő. A második az az, hogy ebben a jelentésben Kínát nem kellene annyira középpontba helyezni, hanem hogy egy sor olyan kérdés van, amelyek a belső piac szempontjából relevánsak, és szakmai szempontból globális szinten is foglalkoztatják a szakbizottságunkat, a normák kérdése, szabványok kérdése már elhangzott, de kiegészíteném ezt a hoz, piaci hozzáférés korlátozásának a kérdéseire is, és már elhangzott az, hogy egy elég, főleg a négyes pontban nagyon kiegyensúlyozott megfogalmazást találhatunk, és gyakorlatilag egy lehetséges szabályozás kérdésével is foglalkozik, oly módon, hogy a már érvényben lévő szabályozások kapcsolatos fenntartásokat is érint, de hát nem tudom, ez nem kerül itt kifejtésre, hogy ezeket a fenntartásokat kifogalmazhatja meg, melyik fél. De minden esetre a közbeszerzési rendszer részét képezik ezek, és nem pedig a nemzetközi egyezmények részét, és ez már mindenképpen nagyon fontos, hogy ez bekerült a szövegben. Tehát én azt gondolom, hogy itt a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdéseket még majd meg kell vitatnunk. A japán piac nyitásának a kérdése is megemlítése kerül, és június 8-án került sor ez ezzel kapcsolatos egyeztetésre, és gyakorlatilag ebből kiderül, hogy 25%-át nyitotta csak meg közbeszerzésének Japán a nemzetközi piac szemszögébe. És én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha megtudhatnánk a bizottságtól, hogy ezek a számok, amelyeket ezzel kapcsolatban kaptunk, ezek hogyan jöttek létre, milyen statisztikák alapján, és hogy valóban stimmeljenek ezek a számok, hogyha ezeket az eszmecséket megnyitjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a kollégáknak. Plisza úr a kereskedelmi főigazgatóságtól itt van, ha jól tudom. Szeretne hozzászólni és bemutatni az önök álláspontját? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság véleményét bemutathassam itt. Köszönjük az Intaszak Bizottságnak azt, hogy nagyon hasznos véleményt fűznek a munkánkhoz kereskedelmi politikai stratégia szempontjából a nem vám jellegű kereskedelmi akadályok lebontása fontos, ez része a stratégiánknak, és az idei jelentésünkben is foglalkozunk ezzel. A tanács tavaszi üléséhez próbáltunk ezzel tá, öm, há, próbáltunk ennek hátteret nyújtani, és azért megvizsgáltuk azt, hogy hogy is állunk a fölkereskedelmi partnereinkkel e területen. Egy rövid megjegyzés ehhez a jelentéshez. Sarokköve ez annak a munkának, amivel próbáljuk a harmadik országokkal folytatott kereskedelmünket rendszerezni kereskedelmi megállapodások megerősítése a célunk, és azt kérjük a tagállamoktól, hogy együttműködjenek velünk, hiszen ez az ő politikai napirendjüknek is része a saját kétoldalú tárgyalásaik során, amikor harmadik országokkal a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokról tárgyalnak, hogy ezt a politikai napirendjükön magasra a jelentős témák közé sorolják. Ez a szakbizottság egy nagyon fontos kereskedelmi és befektetési akadályok lebontásával kapcsolatos ötletekkel állt elő, ezt köszönjük. Hozzá fogjuk venni az Európai Bizottság gondolataihoz, hogy folytassuk a hatékony politika kialakítását, amivel az akadályokat le tudjuk bontani, és globálisabb, igazságosabb és egy egységesebb és egyenlőbb globális piac létrehozását tudjuk majd a jövőben elérni. Elnök, köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Schwab úrnak konkrét kérdése volt Japánnal kapcsolatban. Talán a kollégáival egyeztetve majd tudna nekünk választ küldeni erre a kérdésre, hiszen nagyon fontos lenne. Lökri asszony szeretné összefoglalni és lezárni a vitát, és elmondani a menetrendet? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet illeti az összes hozzászólót, különösen az árnyékjelentéstevőket a nagyon pontos és gazdag megfigyeléseikért és javaslataikért. Tisztában vagyok azzal, hogy a határidő rövidsége miatt, amivel belevetettük magunkat ebbe a munkába, nem tette lehetővé azt, hogy komolyan szervezett árnyékjelentéstevői ülésünk legyen, ez is magyarázza azt, hogy bár e-mailben kommunikáltunk, de igazából nem tudtunk egyeztetni az álláspontjainkat ezelőtt az ülés előtt. Éppen ez az oka annak, hogy a véleménytervezet, amelyet önöknek benyújtottam, nagyon korlátozott, csak néhány fő témára tértem ki, és a szöveg hosszúsága sem éri el a maximális szöveghosszúságot, így még van helye arra, hogy a hozzáfűzéseket, a módosítási javaslatokat beépítsük. Megpróbálok nagyon gyorsan reagálni, válaszolni, és talán nem is teljesen kimerítően, de mégis reagálni a párbeszédben felvetettekre, és majd az árnyékjelentéstevőkkel részletesebben is megbeszéljük ezt a későbbiekben. Nos, tehát talán egy kis pontosítás, egy szemantikai pontosítás a kettes pontban, amikor utalok a párbeszédre, a rendezett, struktúrált párbeszédre, amivel a konvergenciát és a szabályok meghatározását próbálom elérni. Hát bizonyos partnereinkkal nincsen struktúrált párbeszéd. Úgyhogy ezt még van olyan partner, akivel fel kell állítanunk de hát nincs sok hely, úgyhogy ezért nem soroltam fel azokat a partnereket konkrétan, akik az egyik vagy a másik kategóriába tartoznak. Tehát ez a helyhiány miatt történt így, de lehet, hogy én ezt készen vagyok kiavítani, hogyha kívánják a kollégák. Majd a módosítási javaslatokból ez ki fog derülni. Ki fog derülni, hogy hogyan tudjuk az szűk keretek között a legjobban megfogalmazni ezt a gondolatot. Szerintem itt igazából tényleg egy szemantikai kérdésről van szó, és talán nem a legszerencsésebb a fordítás, de egy kész vagyok pontosítani. Több árnyékjelentéstevő is felvetette az ötös pontban említetteket, ahol Kínával kap, kapcsolatosan térek ki a kereskedelmi kapcsolatokra. Nem, igazából nem vagyok Kína megszállottja, de hát mégis ez a legnagyobb, második legnagyobb globális hatalom, és a mi legfontosabb, eh, egyik legfontosabb gazdasági és politikai partnerünk. Úgyhogy az a az az óriási lendület és az az óriási hatalom, amit Kína képvisel a globális szintéren, hát őszintén leszek, tényleg nagyon fontos kereskedelmi partnereink közé emeli őt. Ezért utalok rá. Jelen pillanatban a tárgyalások előkészítő fázisában vagyunk a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Hát ezért vettem be a szövegbe az ötös cikket, és ezért utálok Kínára. De vannak más stratégiai partnereink is, az USA és Japán például, ahol a vitánk, ahol a tárgyalásaink során kitérünk erre a témára. Ezek az országok sem készek arra, hogy olyan mértékben megnyissák a közbeszerzési piacukat, mint mi megnyitottuk, és ezért tárgyalásokat folytatunk belük. A beruházás kifejezés valóban nem szerepel itt, de hát éppen ezért is várom a hozzászólásaikat és a módosítási javaslataikat. És éppen ezért próbáltam egy ilyen rövid dokumentumot benyújtani. a beruházási dimenziót is természetesen bevehetjük majd, hiszen a kereskedelem és a beruházás rendkívül szorosan összefüggenek, ahogy ezt a bizottság is mondta. Mire nem reagáltam? Elnök úr, ön kitért arra, hogy szükséges több koherenciát kérni a technológiák területén. Igen, talán egy kiegészítő bekezdéssel fogom ezt majd megoldani, de lehet, hogy kiegészítem majd a második pontot, hiszen ez valóban fontos téma. Hasonlóképpen, igen, a vámokról sem beszélek egyáltalán, és a vámpolitika szerepéről. Igen, nem akartam túlságosan sokra területre kitérni, nem akartam, hogy az INTA szakbizottság kompetenciától a beső témákra is kitérjek, úgyhogy ezért nagyon nem nyitottam e felé, a téma felé. De hogyha önnek ez a benyomása, akkor teljes mértékben készen állok arra, hogy ezt is integráljam, és említést tegyünk erről a rendkívül fontos területről. Elnézést, hogyha nem tudtam reagálni az összes kérdésre, a fenntartató fejlődés kérdése és a szociális normák. Hát persze, amikor a kölcsönösségről beszélünk a kereskedelemben, akkor mindig felmerül, a szociális normák és a környezetvédelmi normák figyelembevétele, amelyeket mi nagyon fontosnak tekintünk az Európai Unióban, és a partnereink, hát ha mondhatom így, az ő részükről nem mindig annyira lelkesen, ugyanolyan intenzitással fordítanak ezekre a területekre figyelmet, mint mi. Úgyhogy lehet, hogy erről is egy pontot még bevehetünk majd a véleménybe a szociális és környezetvédelmi kérdésekre, amelyek szintén nagyon fontos területek. Hát ha elnézést, ha nem válaszoltam minden kérdésre, nem reagáltam minden megfigyelésre, de remélhetőleg majd lesz még máskor is időnk. Most befejezném, egy óriási köszönet a rengeteg hozzászólásért és a gazdag gondolatokért, amelyeket megosztottak velem, amelyeket meg mind megpróbálok a lehető legkoherensebb és kielégítőbb módon bevenni majd ebbe a véleménytermezetbe. Az egész parlament küldetése hogy előre léphessünk ezen a területen, hiszen most az Európai Bizottsággal együtt mi is nagyon fontos szerepet játszunk a kereskedelmi kapcsolatok előre mozdításában. Ez számunkra új szerep. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt az átfogó összefoglalást. Azt hiszem, hogy a vélemények esetében az előadót mindig korlátozzák, hogy milyen hosszú lehet ez a jelentés, de hát értjük ezt a folyamatot, és ön egy jó alapot teremtett hozzá. Tehát mindannyian szeptember 6-án délig nyújthatjuk be a módosítókat. Utána október 26-án fogunk szavazni róla. Tehát figyelembe kell vennünk a nemzetközi kereskedelemnek is, az bizottságnak is az tervét. Egy év múlva lesz egy másik jelentés is. Jó, tehát akkor várjuk az együttműködést. Köszönjük szépen. Most pedig a végső vélemény következik, egy új vélemény. Ez pedig a sport európai dimenziójával foglalkozik, és Eita Rita Korholát szeretettel üdvözlöm, aki ha már a nyári szünet előtt megfogalmazta a vélemény tervezetét, tehát akkor most ezt vizsgáljuk meg, utána jönnek a e, jelen, az árnyék jelentéstevők. Talibad Mendez e, úr, aki még megjelenhet rőle, azt mondja a zöldektől, Fox urat e, Fox a tájékoztatta McLarkin asszony, aki egy rádióinterjú miatt kellett, hogy elmenjen. És hogyha van még valaki más, az szóljon hozzá. Lesz háfen, fél óránk rá, én remélem elegendő lesz. Több aspektusa is vannak ennek a jelentésnek, az oktatás, a szociális kirekesztés, a, dob, a, a, a ping, Tehát a sportnak vannak gazdasági dimenziói is, a szerencsejátékok, a szellemi tulajdonjognak a kihasználása és a hát határokon átnyúló jogi kérdések. Nyilvánvaló, hogy a sportnak nagyon fontos társadalmi hatása is van. Az első három bekezdésben rámutattam arra, hogy fenntartható finanszírozást kell biztosítani mind eh, magán, mind állami forrásokból. Aztán pénzügyi szolidaritási mechanizmusokat is bevezettek mind az állami, mind a, eh, a szektorban, és a gazdag és a szegény sportok közötti hézakokat is, szakadékot is át kell hidalni. Nos, a eh, az alapsportban a finanszírozás nagyon fontos és lényeges. Véleményem szerint lehetővé kell tenni, hogy a tagállamoknak kizárólagos jogokat biztosítsunk azért, hogy ne legyen illegális verseny ebben az ágazatban. A bizottság független tanulmányt adott ki az európai gyökeresnél létező sporttal kapcsolatban. Én a négyes bekezdésben a szellemi tulajdonokkal, jogokról beszéltem, például a logók használatát is említem, ezt még további figyelemmel kell követni. Az ötös bekezdés pedig a letelepedési hely tekintetében lévő megkülönböztetésekre hívja fel a figyelmet a szolgáltatási irányelv eh, még mindig nem eh, kielégítő módon lett végrehajtva az egész Európai Unióban, ezért kell erre eh, figyelni. Most akkor várom az önök megjegyzéseit, és a módosítókat péntek, szeptember második a határidő. Köszönjük, na akkor most jönnek az árnyék jelentéstevők hozzászólói, aztán az Európai Bizottságnak a képviselőjét is felkérjük, hogy szóljon hozzá, amikor a képviselők már hozzászóltak. Nos, akkor jöjjön az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnénk ezt, szeretnék gratulálni ehhez a vélemény tervezethez a, néhány megjegyzésem lenne. Sok mindent mondhatunk a sportról, és az IMCO bizottság hatás korábban is beletartozott. Beszéltünk a szerencsejátékokról, hisz majd Kreuzmann kolléga is beszél róla később. A nemzeti lottó szerepe fontos a sport finanszírozásában. Ugyanis megpróbálnak minden sportba befektetni, nem csak az elit sportokba, hanem a tömök sportokban is. És az online lottó vannak mindenféle bivin és más angol ilyen és a sport sporting bet és, és más ilyen online sportjátékok de nem tudom, hogy ezek a tömegsportban valóban akarnak -e befektetni. hiszen csak a profit az ő mozgatórugójuk. Második megjegyzésem, a szellemi tulajdonjogokat tiszteletben kell tartani, de a merchandising, tehát a különböző kereskedelmi kihasználások, mint például a trikók és a többi, azok is Európában készülnek. És ezek a trikók, a mezek, azok minden évben változnak, például a csíkoknak a szélessége, van egy olasz klub, amely kék-fekete csíkokat használ, és minden évben megváltozik, és ezek drága mezek, ez előállításuknak minimális költségeik vannak, tehát épp ezért ezek a gyártók tehetnének egy kis erőfeszítést, hogy támogassák a sportot. Három. Csatlakozom Korhol asszonyhoz, aki a gazdag és a szegény sportok közötti eh, szakadékról beszél. Tehát fontos lenne, hogy legyen egy szolidaritási mechanizmus azért, hogy eh, hogy eh, ne történjen meg, hogy magas szintű, magas nívójú sportolók ne tudjanak megélni a sportból. Tehát nagyon fontos, hogy itt mozgosíthassunk. Aztán a, a szakembereknek eh, és a, eh, az önkénteseknek a mobilizációja mozgása szempontjából is kennünk kell tenni. Ez már a fotballal kapcsolatban létezik, de e, az úszással kapcsolatban nem. Tehát akinek van Franciaországban egy e, valamilyen bizonyítványa, e, Belgiumban nem működhet. A jelenlegi joggyakorlatnak megfelelően Eh, a játékosoknak a eh, adása vevése, mint például a fociban, eh, szabályozva kell, hogy legyen. A bizottság egy globális értékelést szeretne a profi foci területén megvalósítani, néhány évvel ezelőtt volt a Bosman ítélet, amelynek sosem e, vizsgálták meg a hatását e, mert ezen ítélet alapján, határozott alapján nagyon sok e, focis játékos meggazdagodott mégis a, a befektetés, beruházás az nem volt megvalósítva a klubok részéről. Tehát azért kellene elemezni ennek a hatását. És végül 30 másodpercben szeretnék beszélni arról, hogy a Liesben egy sportújságíró átment az egyik adótól a másikba, és én üdvözlöm őt egyszer, és bemutat nekem valamit, és Bosman urat mutatja be nekem, aki nem csak Belgiumban vagy Európában híres, hanem az egész világon. Tehát ő az ügyvédjét a bírósági határozat alapján híresítette, és az foci játékosokat milliómosá tette, közben ő pedig nyomorban él, de Liezs mellett egy szociális tevékenységet is folytat. Köszönöm szépen, ez azért elég paradox helyzet. Köszönöm szépen hogy a híres Bosman és fontos Bosman ítéletre is felhívta a figyelmünket, és köszönöm a lelkesedését. Mendez úr nincs itt, de egy másik lelkes futball szakértőnk itt van, ki tudja helyettesíteni a kollégát. Sandersman. Köszönöm szépen, és nagyon érdekesnek tartom, hogy foglalkozhatunk egy ilyen dossziéval, és megvitathatjuk a sportfogadások kérdését. Például, hogy a sportrendezvények eh, rendezőinek a licenceivel kapcsolatban a szubszidiaritás elvét is azért figyelembe kell venni, és ezt megvitathatjuk, hiszen a tagállamok gyakorlatilag mit fognak tenni, hogyha több pénzhez jutnak az online fogadás területén, ez a szubszidiaritás elve alapján rájuk tartozik, hiszen gyakorlatilag a tagállamok támogatják a sportot, és ez világos, én például a mi országunkban a Toto Lottóból bevett bevételezett pénzek a profi sportegyesületek javát is szolgálják, de más sportegyesületek is kapnak ebből, részesülnek ebből, akik nem profi sporttal foglalkoznak. Én elolvastam a javaslatot, és azt gondolom, hogy nem ütközik túlzottan a mi véleményünkkel, 200 módosító indítvány született, de ezek nem annyira vita kérdések, de, fog, de felszólítjuk a bizottságot és a tagállamokat, hogy a szellemi tulajdont a különböző sportrendezvények területén tartsák tiszteletbe, például Franciaországban a, ahol a sportrendezvények szervezői profitálnak ebből hiszen ezt egymás között egyeztethetik, és de egyébként nem látok túlzottan nagy vélemény, eltéréseket a mi elképzeléseinkhez képest, tehát azt mondhatom, hogy az, ami itt szerepel és benyújtásra került, ez rendben van. Köszönöm szépen. Rülle asszony, és utána Falk úr. Thank you, Chairman. Um... Fox úr. Köszönöm, elnök úr. McLarkin asszony az árnyék jelentéstevő nevében beszélek. Rám bízta, hogy néhány szót szóljak. Először is köszönjük szépen Korhola a, vé- asszonynak a véleménytervezetet. Az EU kompetenciára a sportban, amit a szerződés 156-os cikke ruházott rá. A sport fejlesztését, az önkéntesség erőmozdítását kell, hogy célozza, és nem az elit sportokról szól. Larkin asszony szerint a szerencsejátékok hozzájárulnak a sportfinanszírozáshoz, de nem azt gondolja, hogy a hármas bekezdésben javasolt szabályozás gyakorlatias megoldás lenne a legitim szerencsejátékok szabályozására. És a különbségtétel az úgynevezett szegény és gazdag sportok között sem szerencsés. Nem gondoljuk azt, hogy a pénzügyi szolidaritási mechanizmus megfelelő és igazságos eszköz lenne a sportban. Ki fogja megítélni azt, hogy melyik sport gazdag és melyik sport szegény, és ki fogja eldönteni azt, hogy a, pon, a pénzt hogyan osztják ki? És ki jön majd ezután, vagy mi jön ezután? Egy Európai Sportszolidaritási Alapügynökség, ami valami Európai Uniós országban valahol az unió szélén óriási személyzettel és óriási költségvetés fölött ül, ez szerintünk probléma. És Tarabella úrnak is szeretnék szólni egy szót. Hallottam, hogy ön mit mondott a mezek problémájáról, és arról, hogy havonta a csapatok új mezet vezetnek be. De nekünk, jogszabályalkotóknak arra kell figyelnünk, ami tényleg fontos, és nem arra, amivel fölösleges foglalkoznunk. Nem mi mondjuk meg a sportolóknak, hogy milyen gyakorisággal ö, cseréljék le a mezüket. És az, hogyha egy gyereknek veszünk egy mászt ajándékba, ez lehet, hogy szép ajándék, de nem az élet alapkérdéseihez tartozik, és az Európai Uniónak nem kéne ilyen kis dolgokba belekevernie magát. Ezért azt kérjük, hogy a nagy ügyekre koncentráljunk. McLarkin asszony nem gondolja azt, hogy a sporteseményekre értékesített jegyek területét a szabályozási vagy a szolgáltatási irányelvnek kéne szabályoznia. Úgy gondoljuk, hogy ennek a konzekvenciái a kis sportklubok számára nagyon károsak lennének, akik így nem tudnák megfelelően értékesíteni az eseményeikre a jegyeket. Ezért kérjük Korhola asszonyt, hogy dolgozzon még ezen a jelentésen, és majd a módosító indítványainkat is be fogjuk időben nyújtani. Elnök, köszönöm szépen, Sádemőz asszony, és utána Lokegár úr először. Øh, øh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden azt szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon jó véleménytervezet Korholasszony részéről. Az A pontban hangsúlyoznunk kellene a sport szociális aspektusai mellett az egészségügyi aspektust is, különösen a tömegsport esetében nagyon fontos az egészségügyi helyzet javítása, különösen a fiatalok körében. A szubszidiaritás elve és az online szerencsejáték. Szerintem ez a vélemény nagyon jó egyensúlyt talált, ezt támogatni tudom. Támogatom a megfogalmazást is többé-kevésbé. Köszönöm. Lokegár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy nem az IMKO szakbizottság, hanem inkább a kulturális szakbizottság tagjaként beszélek, amely bizottság szintén foglalkozik ezzel a témával. És nem az egyéni javaslatokat szeretném most megvizsgálni, hanem megköszönném Korhola asszonynak a munkáját, és egyetértek Sádamoze asszonyjal, hogy az egészségügyi aspektusok is fontosak. Nagyon kiváló tudományos eredmények mutatják azt, hogy a sport mennyire fontos az egészségügyi gazdaság szempontjából. És már csak ebből az obból kifolyólag is nagyon fontos megemlíteni. Szeretném felhívni a szakbizottságot, hogy hát ha talán nem is most, de majd valamikor figyeljünk oda a sport érdekeire. Az EU 2020-as stratégiájában a sport nagyon fontos szerepet tölt be, és a parlament nem akarja azt, hogy a kompetenciánkat, a szerepünket csökkentsék, vagy elbagatelizálják ezen a területen. A sport nagyon fontos, a mi szerepünk is az, és a parlamentnek most lehetősége van arra, hogy hangsúlyozza az EU 2020-as stratégiában belül is a sport fontosságát. Köszönöm szépen! Nos, más még szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor a bizottság Velázquez úr fog hozzászólni, és aztán Korhola asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy hozzászólhatok. És ahogy ön is helyesen elmondta, én vagyok a sport témáért felelős a kulturális főigazgatóságon belül. És tehát a közösségi új kompetencia hozzánk tartozik, és ezáltal a, a tagállami sportpolitika koordinációja is hozzánk tartozik. Egyébként ennek az illetékességünknek a körében nem áll módunkban a harmonizációra javaslatokat tenni, és ezért is nagyszerű, hogy közleményt tudunk kiadni az európai sporttevékenység körében. Ebben a közleményben igyekeztünk a sporttal foglalkozni, hogy az új kompetenciáknak megfeleljünk, és az egyik nehézség, ami a jelenlegi eszmecseréből is kiderül, nagyon jól megmutatja, hogy hol vannak a gyenge pontok, a nehézségek, hiszen nagyon nehéz a sport témakörén belül a témaköröket elkülöníteni, hiszen nyilván nagyon könnyű azt mondani, hogy koncentráljunk a csúcs sportra, vagy a tömegsportra. Azonban ez nagyon nehéz, hiszen a tömegsport terén tett intézkedések kihatnak a csúcs profi sportó területére is, és vice versa. Tehát ez egy nagyon komplex terület, és emiatt a bizottság javaslatait is ennek talaján kell megtennünk. Vannak javaslatok, amelyek a 175-ös cikk alapján kerültek megtételre, de vannak más kezdeményezései az Európai Uniónak, amelyek nem közvetlenül a sport területén fogalmazódtak meg, de mégis kihatnak a sportra. Például a szolgáltatás irányelv az egyik ilyen, ami már itt említése került. A szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályozás is ide tartozik a sportversenyek területén például. A sport finanszírozásának bizonyos kérdései is ide tartoznak, és a nemzetközi lottó társaságok kérdése például a nemzetközi sport finanszírozása körében is ide tartozik. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések a sport területén, amelyek itt a jelentés tervezetben megfogalmazódtak, és gyakorlatilag, tehát ezek mind-mind összefüggnek ezekkel az alapvető kérdésekkel, amelyek megint csak alapvető kérdései a belső piacnak is egyben. Sok pont már elhangzott. Például a tömegsport finanszírozásának a kérdése, ez a nagyon fontos kérdés a bizottság részéről. Jelen pillanatban megbízásba adtuk tanulmányok készítését, és ennek az eredményeit várjuk a további lépések megtételéhez, és ezek valószínűleg nagyon jó alapot fognak jelenteni a további döntésekhez. A szolidaritási mechanizmusok, amelyeket itt a javaslatban láthatunk, végsősorban nagyon érdekes eszmecserét fognak kialakítani, és ebben a véleményben az is látható, hogy szolidaritásra van szükség, és ez egyébként nem is a bizottság részéről érkezett, hanem például az UEFA vagy a FIFA, a nagy sportszövetségek eh, is elmondták, hogy egy belső szolidaritást vezettek be a maguk körében, és ez kimondja azt, hogy a profi sport területénről érkező bevételeket a tömegsport területének a támogatására kell fordítani, és ez nem is a bizottság kezdeményezése, hanem a nagy FIFA, UEFA sportszövetségek kezdeményezése, amelyet egyébként ők már alkalmaznak a gyakorlatban, és mi csak támogatni tudjuk azt, hogy ezek a szolidaritási mechanizmusok még tovább fejlődjenek és szélesebb körbe és alkalmazásra kerüljenek. Itt például a televíziós közvetítések bevételeinek az alkalmazása például jelenthet lehetőséget erre. Illetve a lottó bevételeknek a felhasználása is például jelenthet erre lehetőséget, vagy más egyéb sportterületéről érkező bevételek. Akkor még rátérnék arra a kérdésre, hogy, hogy az online játékok területén képződő bevételekkel mi történhet. Itt párhuzamos folyamatokat figyelhetünk meg, az online fogadásokkal kapcsolatban már létezik egy zöld könyv, és ez a folyamat a bizottság részéről valószínűleg kifoghatni majd a jövendőbeli ezen a területen hozott döntésekre is, és az Önök Szakbizottságának a határozatait is nagy érdeklődéssel fogjuk követni. A szellemi tulajdon védelméről már beszéltem, ez is rendkívül fontos. Akkor a belépőjegyek értékesítése még egy ilyen terület az ötös pont alapján, ez egy olyan pont, amivel egyébként konkrétan még részleteiben nem foglalkoztunk a véleményünkben, de hogyha a szakbizottság ezt szeretné, akkor szívesen foglalkozunk ezzel az önök felkérésére. És szívesen figyelembe fogjuk venni a vélemény végleges formáját. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, bocsánat. Köszönjük szépen ezeket a megjegyzéseket, és várjuk ezt a jelentést, amely nagyon fontos. Korhola asszony összefoglalja? és az ütemtervet is, hogyha ismertetné. Szeretném mindenkinek megköszönni ezeket a megjegyzéseket, és remélem, hogy sikerül majd egyensúlyt elérnünk, és jó eredményeket ebben a folyamatban. Köszönöm a bizottságnak a véleményét is, és valóban beszélnünk kell arról, hogy miért kell a szegény és a gazdag sportori szakadékot, sportok közötti szakadékot áthidalni. Ne felejtsük el soha az egészség kérdését, és a gazdasági szempontokat. Hiszen ez minden gazdasági tevékenységet elősegít. Nos, az ütemterv a módosítások benyújtásának a határ, határideje szeptember 2-a 10 óra. A szeptember 19-én vizsgáljuk meg a módosítókat, és az IMKO bizottságban ugyanaz nap szavazunk róla, tehát 19-én. A Kulturális Bizottságban október elején szavaznak róla. 4-én vagy 5-én. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy érdekes módosítók fognak beérkezni, és köszönöm a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólást. Köszönjük eh, a ma délelőtti részvételt, elnékezést a korai reggeli technológ, tehát műszaki problémákkal megoldottuk. Nos, akkor háromkor találkozunk, két fontos jelentéssel eh, ről lesz szó a mezőgazdasági és az erdészeti eh, járművekről, és a két vagy három kerekű járművekről. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, és háromkor találkozunk. Köszönöm.